Ennyi lenne. A TTIP egyébben a tárgyalások hol tartanak? A négyes a listánkon. A koordinátorok az elnököt jelölték ki. Az, az elnök tehát Stoja asszony, az első alelnök, társelőadó amennyiben az előadó nincs jelen. Az ötös pont, itt remisszió 2014-ben az internetes irányítási fórum, a néppárt van egy delegáltja, és a szocialistáknak van egy delegáltjuk. A néppártól megkaptuk, de Castillo asszony személyében a képviselőd Mindenkinek gratulálni szeretnék természetesen, akit jelöltek, a korábbiakra is vonatkozik. -e. A szocialisták és demokraták esetében még nincs nevünk, de nem sokára remélem ez is meg lesz. Aztán egy további misszió, a Kopten konferencia, az Envi titkárság jelöl, és a, pol- a frakciókat is bevonják az NV titkársággal együttműködve valamennyien tudnak erről. A határidő július 24-e, 12 óra a jelölésre, tehát délig van idejük, nagyon pontosak leszünk. Hatos pont, meghallgatások 2014-ben. Az első meghallgatás október-novemberben, energiabiztonság az egységes energiapiac körülményei között talán tehát az energiabiztonságról beszélünk, egy rendkívül fontos téma az egységes energiapiac feltételei mellett. A második meghallgatás azt hiszem decemberben lesz tám, innovatív startupok és kis- és középvállalatok támogatása mi azt javasoltuk, ez egy ideiglenes, átmeneti javaslat, de nem végleges. Jövő év elejére az egységes energiapiac kihívásai utolsó lépése. Ugye meg akarjuk szervezni az egységes piacunkat, és működtetni akarjuk, akkor szükség van egy ilyen meghallgatásra. Mondjuk szerintem február-márciusra ezt összehozhatjuk, de a döntés még nem született Egyenlőre két meghallgatásban döntöttünk. A hetes napi rendi pont koordinátorokat felszólítjuk arra, hogy javaslatokat tegyenek 2014. szeptember 10-ig az ITRE missziókra, 2015-ös évről van szó, az ITRE meghallgatásokra 2015-ben, és a Galileo ügynökségben való részvételre, meg három tagot tudunk delegálni, vagy pottagot a panelba, a Galileo panelba, és az ACER kontaktcsoport tag jelöltekre is szükség van, és a koordinátorok ülésről az utolsó pont saját kezdeményezésű vélemények és jelentések. Energiabiztonság hm, néppártnál lesz, interoperabilitás, természetesen ez napirend, a digitális agendával függ össze, ez a szocialistákhoz kerül, és a véleményeknél pedig általános költségvetés 2015 az elnöknél lesz. Ma délután ez szóba kerül, az a kopt állásfoglalás szintén az elnöknél. Nagyon sürgős kérdésekről van szó, tehát amelyeket eldöntöttünk a koordinátorok ülésén ETS piac stabilitási intézkedések, és az utolsó vélem, ez a néppárthoz kerül, és az utolsó pedig a szocialisták és demokratákhoz a saját, többi saját kezdeményezésű vélemény, saját kezdeményezésű véleményről még döntünk majd szeptemberben. Akkor a jóváhagyások, az ülések időpontja tekintetében 2014-ben a következő ülések négy-öt hónapra megvannak. Nagyon fontos, hogy tisztában legyenek ezekkel az időpontokkal, hiszen ez szerint kell kialakítani a menetrendet. Személyes szinten aztán a nyelvi kiosztások elfogadása, ez egy nagyon fontos dolog az ittre üléseken. Szinte valamennyi nyelvet megkapjuk, 20 nyelvre van tolmácsolás, tehát azt hiszem, hogy ez jó. Ez azt jelenti, hogy mindenki szinte a saját nyelvét tudja használni én ezt nem teszem, mert a dokumentumokat angolul kapom meg. Nagyon nehéz lenne ezt nekem a kapásból lefordítani lengyelre és lengyelről beszélni. És akkor térjünk rá a következő pontokra, közlemények, az elnök közleményei. Most pedig 60 percünk jut a következő pontra. Az Európai Energia Stratégiáról lesz szó ebben az időszakban, amit említettem. Először is üdvözlöm Dominik Ristori urat, aki a DG Energy vezetője. Örülök, hogy eljött közénk, és itt találkozik velünk. Az egész szakbizottság jelen van. Szeretném tájékoztatni főigazgató úr, hogy több mint 60 százaléka a tagoknak új képviselő itt, tehát óriási jelentősége van annak is jó lehetősége önnek, hogy tájékoztasson bennünket. Mindenek előtt az újonnan érkezőkről van szó, az önök tevékenységéről, hiszen ő a főiga, ön a főigazgatóság vezetője, és tájékoztatni szeretnék arról kollégák, hogy a főigazgató úr megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik, politikát tanult, jogot, nemzetközi kapcsolatokat is, de ö, nagy tapasztalata van az energiaügyekben, hiszen a közös kutatóintézetek volt az igazgatója 2010 és 2013 között, majdnem négy éven keresztül Hollandiában működik ez a közös kutatóintézet, amelynek külön feladata, vagy specializált feladata, hogy energiakérdéseket vizsgáljon, tehát nagyon otthon van az energiaügyekben idén éveleje óta Risztori úr lett főigazgatója a DG Energy-nek. Azt hiszem világos, miről van szó. Tájékoztatást kapunk az Európai Stratégiáról, és azt kell, hogy mondjam, nagy figyelemmel fogjuk kísérni az ön által elmondottakat. Meg is adom a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy találkozhatunk a mai napon. Gratulálni szeretnék önnek eh, az itt az ITRE elnöki pozíciójához. Az egész bürónak, a koordinátoroknak szeretnék gratulálni, az összes képviselőnek persze, és mindenek előtt, mint már hallottuk, az új képviselőknek, az új tagoknak itt a szakbizottságban. Eh, Először is azt kell, hogy mondjam, az európai polgárokat képviselik itt a parlamentben, erre újra és újra emlékeztetni kell, és ide tartozik egy megjegyzés, az energia alapvető fontosságú területe az egész európai lakosságnak, népességnek. Száz százalékról beszélünk. A lakosság száz százaléka érintve van az energiaügyekben, ez egy alapvető fontosságú dolog, hiszen ha az emberek életéről, jólétéről van szó, de hozzájön még a munkahelyi teremtés, a versenyképesség, az energia alapvető fontossága ezekben a területen is. Összefügg az élelmiszerrel és minden más területtel, és a fontos a környezetvédelemben, a földünk megvédésében, a CO2 kibocsátáson keresztül az energiatermelés alapvető fontosságú szerepet játszik, de a napjainkban az energiapolitika az EU szintjén tényleg új dimenziót követel magának. Ez mindenek előtt érvényes, ha megnézzük az energiabiztonság témáját az ellátás biztonság egy napjaink egy nagy kihívása itt Európában, és eh, szeretném bemutatni ezt a közleményt két fő aspektusból kiindulva az első. Az ukrajnai válság. Itt, eh, itt eh, Európának az energiafüggőségben nem szabad sérülékenynek mutatkoznia. Ezt egyszerűen tényként kell kezelnünk. A második pont pedig ki kell fejlesztenünk a, a következő télre, de hosszú távon is egyfajta ellátás biztonságot, és gyakorlatias megközelítésben kell a függőséget csökkenteni ennek érdekében. De mindenek előtt miről is van szó? Nézzük meg az ukrán válságot, amely rámutat arra, hogy mennyire vagyunk energia ügyekben függőek. Egy néhány számot szeretnék említeni. Az Európai Unió 53%-át importálja az energiájának amit felhasznál természetesen, és az, az EU több mint egy milliárd euró értékben importál energiahordozókat nap mint nap. A második pont pedig az Európai Unió energiafüggősége abból a szempontból vizsgálandó, hogy az egész világon növekszik az igény, a kereslet az energia iránt. 2014-ig 27%-os növekedésről beszélhetünk, de ebben az összefüggésben van egy fontos további változás is az energia ellátás területén. És számolnunk kell a nem hagyományos gáz kitermelést az Egyesült Államokban, ez időközben több mint 50%-át adja a teljes Egyesült Államok beli gáztermelésnek, gázkitermelésnek. A harmadik fontos pont az energia import függőségben. Ez 90%-ban nyersolat jelent, földgázt, 66%-ban földgáznál importtól függünk, és 42%-ban 40%-ban a nukleáris alapanyagoktól. És vannak bizonyos európai országok, amelyek kifejezetten függenek az energia behozatótól. Ezek a legkevésbé integrált energiarendszerek, mint például Kelet-Európa és a balti államok. És a mai helyzetben el kell, hogy mondjam, hogy komoly kockázat alakult ki a gázellátásban. Oroszország a domináns szállító 39%-ban ők szállították az európai gázimportot, és ez 27%-ot jelent a teljes fogyasztáson belül, ami Oroszországból származik. Az ukrajnai tranzit a teljes gázimport 50%-át érinti. Oroszországból nézve természetesen. Ez a jelenlegi összefüggésben egy fontos szám. És nézzük az orosz elnököt, hogy egyértelműen látunk tőle olyan irányú fellépéseket, amelyek nyugtalanítanak bennünket a jövőbeli gázszállításokkal kapcsolatban. És csak egy választ erre adni, a bizottság elnök is erről beszélt, és nagyon fontos ez, hogy egyértelmű üzenetet küldjünk az orosz elnök felé arra vonatkozóan, hogy Európának milyen kapacitásai vannak, és muszáj itt egységes hangon együtt felléptünk, ez tehát a külső energia függőség tekintetében a helyzetünk. De itt van ugye a közleményünk, amely a azzal foglalkozik, hogy mit is kellene tennünk rövid távon, hosszú távon és középtávon hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Először is meg kell tennünk mindent azért, hogy a következő telet energetikai szempontból előkészítsük, hiszen lehetséges az, hogy elvágják tőlünk az orosz import lehetőséget, és itt, itt nagyon komoly figyelmet kell szentelnünk az ukrán eh, válságnak, itt fontos a tárolás, és a globális uniós tárolási kapacitásunk az 80 milliárd köbmétert, köbmétert gáz tárolását teszi lehetővé, és jelenleg 61,5 milliárd köbméterről beszéltünk, ez tehát a jelenlegi tárolási szint, július 18-án, tehát két nappal ezelőtt ez volt a fontos mennyiség. És különleges figyelmet kell fordítanunk az ellenirányú áramlásra is, és ezen kívül különleges figyelmet szentelünk eh, annak is, hogy felgyorsítsuk a kritikus infrastruktúrák képítését, védelmét, gondolunk itt az LNG terminálokra elsősorban, illetve a rendszer összekötő elemekre, ezek a legsérülékenyebb pontjai az európai energetikai ellátások, tehát ezek rendkívül jelentőséggel bírnak. Már két tagállamban megkezdtük az energetikai stressztesteknek az elvégzését annak érdekében, hogy hogy világosan lássuk a helyzetet, és valamennyi tagállam, valamennyi érintett, eh, különösen a szállítási üzemeltetők számára fontos lesz ez, és szeptembertől mindenhol megkezdjük ezeknek az elvégzését, ezeknek a teszteknek és ugye három oldalú eszmecserét folytatunk Ukrajnával, Oroszországgal, és az Unió része az Európai Bizottság vett részt ezeken a megbeszéléseken, de hát két hónapon keresztül egyszerűen képtelenség volt az orosz partnerekkel a gázárakról beszélni. Mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy ezt megvitassuk, és végül beleegyeztek, hogy a piaci mechanizmusokon alapuló vitát folytassunk a gáz árjáról. És ezzel kapcsolatban a helyzet ma a következő. Mi egyfajta előzetes megállapodásra jutottunk a téli árak tekintetében. És itt jelentős csökkenés is sikerült elérnünk. Eh, a nyári árakat már elkezdtük megvitatni, és ezzel kapcsolatban hasznos lehet a hosszú távú szerződések újra tárgyalása, annak érdekében, hogy esetleg csökkentsük a szerződések időtartamát, illetve akár a mennyiségét, és annak érdekében, hogy csökkentsük Oroszország dominanciáját Ukrajnával szemben, és ezzel párhuzamosan segíteni fogjuk Ukrajnát abban, hogy az energetikai ágazatát meg tudja reformálni, és, és a piaci mechanizmusokon alapuló stratégiát kívánunk velük is kialakítani. Közép és hosszú távon következőképpen értékeljük a helyzetet. Európa a külső függőségét, az Oroszországtól való függőségét csökkentheti akkor, hogy a következő három intézkedést bevezetjük. Először is a kereslet csökkentése. Nagyon fontos, gondolunk itt elsősorban lakhatás, a szállítás eh, tekintetében, az ipar tekintetében az energiahatékonyságot növelni kell aztán, ahol csak lehetséges, a saját belső forrásainkat kellene kihasználni energia előállítására. Ez jelenti egyrészt a nukleáris energia felhasználását, ez pedig a nem hagyományos gázforrások kihasználását. Itt természetesen környezetvédelmi garanciákat kell biztosítani. Itt, így így tudjuk majd igazából feltárni a geológiai, földrajzi eh, tartalékainkat, és hogy azok milyen mértékben aknázhatók ki. De mindenképpen diversifikálni kell az energiaellátásunkat a beszállítók tekintetében, például az LNG-t is eh, növelnünk kell annak az arányát a cseppfolyósított gáznak. Itt a déli eh, dél-keleti folyosó megerősítése fontos, Európa déli részén fontos, hogy a már létező forrásainkat és kapacitásainkat felhasználjuk a földközi tenger térségében. Ez alapvető fontossággal bír, és hogyha ezt megtesszük, akkor akkor az energiállátás területes nagy változásra számíthatunk. Néhány országban a gáz előállítási, illetve gáz kitermelés és gáz exportálási kapacitások megnövekedhetnek, és, és lehetséges az is, hogy a, a, a szükséges mennyiséget, tehát a szükségleteket is csökkenteni tudjuk, és ezzel akkor Oroszország domináns helyzetét a mai európai piacon csökkenteni tudjuk. És végül mindezek az intézkedések, elnök úr, azt fognak vezetni, hogy ezeket eh, ezzel együtt a 2020-as, 2030-as célkitűzéseket elérjük. Köszönöm szépen, eh, igazgató úr! És akkor térjünk rá a kérdésekre, észrevételekre. Először is a koordinátorok kapnak szót, mindenki három percben szólalhat fel. A koordinátorok egy része eh, másokra ruházták át a felszólalási idejüket. A néppárt részére először Jörg úr a koordinátoruk nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük a beszámolót. Először is gratulálni szeretnék a bizottságnak az alapos munkához, amivel kikészített, előkészítette ezt a nagyon méreható tanulmányozását ennek a nagyon fontos ügynek. Magyarországot képviselem itt, közel-kelet-európa egyik országat és minket 2006-ban, 2009-ben is nagyon nagy mértékben sütött a gázválság, így tehát nem meglepő, hogy én teljes messzélességet támogatom a bizottság azon javaslatait, amelyek az ellátás biztonságot célozzák, ezt szeretnénk a belső energetikai piacot megerősíteni az infrastruktúrák képítésével. Csak két rövid észrevételem lenne először a stratégiai tárolással kapcsolatban illetve az ellenirányú áramlással kapcsolatban. Ami a stratégiai tárolást illeti, szeretném a figyelmüket felhívni egy jó gyakorlata Magyarországon. Magyarország kötelező tárolási intézkedéseket vezetett be a 2006-os gázválságot követően. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ma 1,2 milliárd köbméternyi tárolási kapacitásunk van, mobil tárolási kapacitásunk, amely csak vészhelyzet esetében használható fel. Én ajánlanám a bizottság figyelmében, hogy, hogy mm, tanulmányoz ezt a kötelező gáztárolási intézkedést. Ez az olajra is igaz nálunk. 1973-ban ugye a Nemzetközi Energia Ügynökség bevezetett hasonló kötelező tárolási intézkedéseket. Úgy gondolom, hogy ennek azért megvan a, a maga előnye, és hiszen az olajválság esetén nagyon és előfordul az, hogy csak később hat ez ki háztatásokra, de a gázválság esetén azonnal megérzik a háztatások a gáz hiányát. Aztán egy teljes mértékben működős kiépített belső energetikai piacnak az egyik előfeltétele az az, hogy szabadon áramolhasson a gáz a tagállamok között, illetve az ellenirányú áramlás bevezetés is nagyon fontos egy tekintetben. Itt ez kötelezővé kívánja a bizottság tenni valamennyi e, energetikai rendszer összekötő tekintetében, ez erősíteni az energiállátás biztonságát valamennyi tagállamban és a közép-kelet-európai rendszer összekötők tekintetében fontos, hogy teljes mértékben működőképesek legyenek, és ez akkor hozzájárulhat nagy mértékben majd az energiállátás biztonságához Európában. Köszönjük szépen ezeket az észrevételeket, most pedig egy koordinátor Nyika úr a szociáldemokraták részéről. Köszönöm szépen. Igazgató úr, Köszönjük szépen ezt a beszámolót, amely azonban igencsak komoly aggályokat vett fel számunkra. Ugye múlt héten hasonló bejelentéseket tett a, a Nemzetközi Energiaügynökség, arról beszélt, hogy 30 millió munkahelyet is elveszített Európa amiatt, hogy az energetika terén nem vagyunk versenyképesek. Az infrastruktúra tekintetében természetesen e, úgy gondolom az energiállátás tekintetében kulcsfontosság az infrastruktúra, csak akkor beszélhetünk igazán működő belső energiapiacról. Láthattuk, hogy milyen hibákat követtünk el akkor, amikor 3,1 milliárdra, 2,8 milliárdra csökkentöttük az energetikai infrastruktúra szánt e, összeget, például az észak-európai eh, vízenergiából ellátott áramot fontos lenne eljutatni Dél-Európába, vagy a napenergiából származó eh, áramot jó lenne, hogyha észak felé tudnánk irányítani, de itt még nagyon nagy hiányosságok vannak. Aztán szó esett az Oroszországgal folytatott tárgyalásokról, és örülnék, hogyha válaszra szolgálna arra, hogy, hogy lehetséges egy általány árat kialkudni az orosz féle. A WTO erre rábólint-e az a kérdés? Ugye ez mindenképpen az import tekintetben szabályozná az árakat eh, Oroszország és számos európai ország között. Tudom, hogy holnap eh, nyilvánosságra hoznak egy jelentést az energiahatékonyságra, talán erről többet is szólhatna az igazgató úr, azért tesz fel ezt a kérdést, mert az Európai Parlament jobbá hagyott egy ezzel kapcsolatos dokumentumot, amely 40%-os célkitűzésről beszél a megülő energiaforrások tekintetében 2030-ig kellene elérni ezt az arányt. Ezen kívül említetesen nagyon örültem, hogy megemlítette, hogy szükség van az ellátás diversifikálására. Egy másik hiba, amelyet korábban elkövettünk, az azzal kapcsolatos, hogy, hogy rosszul mértük fel, hogy, hogy, hogy hogyan tudjuk a gázellátást diversifikálni, például a déli áramlat vagy más eh, csövezetek segítségével. A bizottság említette azt, hogy szükség van arra, hogy a földközi tengeri energiaforrásokat még jobban ki kellene aknázni. Hát a fekete tenger is komoly kapacitásokat rejt. Kérdés, hogy a, az Európai Bizottság e tekintetben mit ajánl. És most pedig Jackevics úr kapja meg a szót aki koordinátorként szólalhat fel. Öni a szó, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Az és stratégiával kapcsolatban, amely számomra megdöbbentő, az a tagállamok közötti szolidaritás hiányat. Különösen gondoljunk itt az ukrán eh, polgárháborúra, amely rettenetes helyzetet szült valamennyi tagállamot érint illetve csatlakozni kívánó országokat, és úgy gondolom, hogy Ukrajna felé nyilván egyértelmű üzenetet kell közvetítenünk, hogy, hogy az orosz lépések eh, eh, nem fogják az energiállátást eh, megzavarni Ukrajna felé, mi mindent meg fogunk tenni, hogy ezt megakadályozzuk. Ami szinte nagyon fontos számomra, és nagyon örülnék, hogyha erre esetleg reagálni tudna, az a nem hagyományos gáz e, forrásokat illeti. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy ezzel az Európai Unió ellátás biztonságát csak növelni tudnánk, ha ezeket az energiaforrásokat is kihasználnánk. Jó lenne, ha felülvizsgálnánk a, készleteinket, tartalékainkat, és, és úgy gondolom az Európa egészet szolgálná. Itt az a kérdés, hogy hogy fontosabb-e az állítólag veszélyeztetett környezettel foglalkozni, vagy pedig az ellátás biztonságát előnyben részesíteni. Nyilvánvalóan fontosak a fontos a szélenergia vagy a vízenergia, de hát most új érvek szólnak amellett is, hogy még a zöldek számára is, hogy ezeket a nem hagyományos gáz erőforrásokat is ki kellene használni. Aztán úgy gondolom, hogy ez a dokumentum nagy hangsúlyt fektet a a klímaváltozással kapcsolatos politikára is, de én úgy gondolom, hogy ez semmiképpen sem mutat ugyanabba az irányba, a, mint a, a, a függetlenségi célkitűzésünk az az, hogy az energiaellátás területén szeretnénk függetlenebbek lenni. Itt, a, amikor meg kell hozni a, az energia szerkezet, az energia mixel kapcsolatos döntéseket, akkor az nemzeti szinten történik de azt is olvashatjuk a dokumentumban, hogy, hogy, hogy itt tekintetbe kell venni a klímapolitikai célkitűzéseket, amelyek néha nagyon szigorúak, és ezek néha meg vonják a tagállamoktól azt a lehetőséget, hogy valóban saját érdeküket szolgáló önálló döntéseket hozzanak arra vonatkozóan, hogy milyen energiaforrásokat kívánnak felhasználni. Aztán még egy dolog, amelyre szeretném az önök figyelmét felhívni, az a következő. Az infrastruktúrával kapcsolatos fejezetben, ahol a gázellátásról olvashatunk, talán az igazgató úr tisztázhatná azt, hogy mit is értenek az alatt, hogy a határ a fekvő tag államokat kellene támogatni az infrastruktúra képítésében. Ők ugye rendkívül módon függenek az orosz importtól, éppen ezért az ukrán válság őket még jobban um, sújtja. Én úgy gondolom, hogy a déli folyosó, az ottani rendszer összekötők szintén prioritás kellene, hogy élvezzenek a felépésénk során. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig az ALDE képviseletében Peterson úr kap szót, aki a szakbizottságunk alelnöke is, és ő az ALDE koordinátorának nevében fog szólni, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a bevezetőt. Egyetemben a megoldó energiaforrások fontos szerepet játszanak a megoldásban, az előttünk álló kívásokkal való megküzdésben. És hát érdekelne, hogy esetleg erre ki tudnád térni, hogy hogy nem lenne szükség, mert szerintem szükség lenne kötelező érvényű célkitűzésekre arra vonatkozóan, hogy az energiállátás mely arányát képviseljek ezek a megújuló energiaforrások. Kérem, hogy térjen ki erre és az igazgató úr. Aztán én úgy gondolom, hogy már is problémákkal kell szembe néznünk a támogatások, állami támogatások tekintetében. Azt láthatjuk, hogy a tagállamok megpróbálnak jó megoldásokat találni az energiaellátás tekintetében, akár megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban is, és szeretnék a függetlenségüket növelni, és, de ugyanakkor az állami támogatási rendszerek ezzel sokszor ellentétesek, és nem támogatják ezeket a célokat. Talán kitérhetne arra az igazgató, hogy ön hogyan látja azt, hogy, hogy hogyan eh, látja ön az állami támogatások rendszerét, hogy ez akadálya -e annak, hogy elérjük a célkitűzésünket, gondolok itt elsősorban a függetlenségünkre az energiállátás területén, illetve az biztonságunk tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy betartották az előírt időt is. Szili Kiotis úr a következő, a GUE koordinátora. Köszönöm szépen. Pistori úr, rendkívül fontosak számunkra az energiafordozók, az emberi egzisztencia szempontjából biztosítani kell a biztonságot, másrészt viszont a polgárok számára biztosítani kell a hozzáférést megfelelő, kifizethető áron Itt megfelelő finanszírozásra van szükség, és támogatásra is adott esetben közpénzekből, hogy fenntartsuk az energiaellátáshoz szükséges infrastruktúrát, hiszen így tudjuk biztosítani a megfizethető energiához való hozzáférést. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt eh, a megújuló energiaforrások vonatkozásában egy eh, megfelelő átfogó stratégiára van szükség. Módszerekről már döntöttünk, megszülettek ilyenek, de ezeket el kell terjeszteni és általánossá kell tenni, hogy környezetbarát energiaellátásra tudjuk átállni. Még egy szót az infrastruktúrával kapcsolatban. A középtávú stratégiáról beszélünk ebben az összefüggésben, de a korábban szólók már felhívták a figyelmet arra, hogy kevés tartalmi dolgot tudunk meg ebből. Például a földközi tengeri térség keleti vidékén vannak komoly gáz és olajforrások, ezekről keveset tudunk meg. Itt van például Ciprus tagállamként, amelynek környezetében feltárták ezeket a forrásokat, de ehhez megfelelő hozzáférést is biztosítani kell, de ezt úgy, de ezt úgy nem említik külön, általában beszélnek a mediterrán térségről úgy gondolom, hogy itt jobban rá kéne mutatni arra, hogy más környékbeli országokkal hogyan lehet együttműködni, hogy ez a földközi tengeri folyosó tényleg létrejöjjön. Azt gondolom a bizottságnak erőteljesebben kéne, kéne ezt a perspektívát kezelnie, és megfelelő kereteket biztosítani, hogy ezeket az energiaforrásokat tényleg ki tudjuk aknázni mint már mondtam, nem szabad elszigetelten hagyni egy tagállamot sem, ezt célként önök is megemlítik, de hogyha ezt tényleg el akarjuk érni, tehát hogy egyetlen tagállam se legyen kirekesztve, például a villamos áram tekintetében sem, ehhez viszont intézkedéseket kell hozni, és végre is kell hajtani őket, többet kell tenni. Köszönöm szépen. Claude Turmes a zöldek nevében. Köszönöm szépen a bevezetőt. Hogyha a bizottság szövegét olvasuk, akkor fura egy forgatókönyvet látunk, 90 ban az olajfüggés 66% is növekedni fog a szolide, a szilárd energiaforzóknál, tehát további növekedésre számítunk, mindenhol növekedésre számítunk, ezt látjuk a, a, a nukleáris energia alapanyagánál. Ami pozitív az az, hogy a klímaváltozást fókuszba helyezték, és tényleg az Európai Bizottság a az áramok megfordíthatóságával is aktívan foglalkozott, és a kereskedelmi műveletek is egyre fontosabb szerepet jutnak. Azt gondolom, hogy az érdekelne az, amit Gyürkor mondott, hogy hogyan a gáztárolással kapcsolatban mi a véleménye önnek erről. Ami a szolidaritást illeti, ezzel kapcsolatban vannak kérdésem. Itt van az ukrajnai válság, Ausztria meghívja Putyin urat, itt van Ausztria, Franciaország, az EDF-el, Eni Olaszországban a németeknek is megvannak a monopóliumok, és a teljes ukrajnai tranzitról van szó, 70 egységet szállítunk. A kérdésem most az, hogy egy sor európai kormány támogatja ezt a függőséget. Hogyan fognak befektetőket, beruházak, megoldásokat találni, hogy az ukrán vezetékek beruházzanak be. Tehát önöknek van egy tervük, hogy megnyissák a nemzetközi beruházók előtt az ukrajnai hálózatokat, de másrészt pedig itt vannak ezek a kormányok, hogy melyek mindent elkövetnek, hogy ez nem működjön. Tehát ez érdekes. A második pont, Petersen úr hivatkozott erre, így azt gondolom tényleg gyenge pontja a megújuló erőforrások témája az önök közleményének a szélről, a bi- de még a biomasszáról sem beszélnek külön, pedig számos területen, például távfűtéseknél, a Bulgáriában láttuk, milyen komoly válság alakult ki, tehát itt lépni lehetne. Aztán egy konkrét kérdés, holnapra vonatkozóan a bizottság holnap dönt, hogy az ukrajnai energiahatékonysági fáradozásokat csökkentik majd, illetve nem, nem adják a támogatást, és 70 millió olajtonna ekvivalenciáról van szó, amit itt támogatni kell, és itt az éves megtakarításokat 6 millióra csökkentik majd vagyis a legnagyobb geopolitikai válság közepén, eh? és ha megnézzük Irakot, eh, ott olajról is beszélhetünk, az EU eh, bizottság holnapra azt tervezi, hogy 15 millió tonnáról, olajnak megfelelő tonnáról csak 6 millióra csökkentik a 2020 utáni megtakarításokat. El tudja mondani, hogy ebben milyen politikai megfontolások játszanak szerepet. Köszönöm szépen, kolléga. Roger Helmer úr következik az EFDD nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal kezdeném, hogy emlékeztetem sztori urat arra, amit Günther Oettinger úr mondott, az energia biztos, hogy a Európa nem engedheti meg magának az egyoldalú energiapolitikát, és Antonio Tignani úr azt mondta, hogy az ilyen energiaáraknál egy ipari lebontás, egy ipari tömeggyilkosság következik meg Európában, és erre kéne gondolnunk, hogy az új biztos hogyan fogja gondolkodni arról. A következő kérdésem, az Európai Bizottság rámutatott arra, hogy a palagáz fontos szerepet játszhat a gázimport csökkentésében. Sok éve foglalkozunk ezzel, és zöld lobby csoportok már régóta azzal törtik az idejüket, hogy anti palagáz propagandát készítsenek és folytassanak, ahol csak tehetik. Az utolsó kérdésem pedig a következő. Az Egyesült Királyságban az igencsak zöld energia miniszterünk Dévi úr feltette a kérdést, hogy mire megyünk azzal, ha az Egyesült Királyságban csökkentjük a kibocsátást, miközben India, Kína nem tesz ilyeneket. Az Európai Unió mit akar azzal, hogy a saját gazdaságának árt azzal, hogy az emissziót csökkenti, míg a nagy kibocsátók India és Kína egyáltalán nem tervezik azt, hogy eleget tegyenek az ilyen elvárásoknak? Köszönöm szépen, kollégák. Most pedig a főigazgató úrtól várjuk a választ. Röviden. Köszönöm szépen. Az első pontot illetően visszaigazolhatom, hogy a tárolás a stratégiai jelentőségű téma és tényleg a tárolás minden bizonyal nem csak az elmúlt időszakban volt egy fő prioritás, hanem a következő években lesz elsősorban azzá. Ebben az összefüggésben úgy gondolom, hogy ragaszkodunk majd hozzá, hogy csökkentsük a tárolási szintet Vonatkozik ez a következő energiatélre. Emlékezzünk csak a teljes kapacitásra, amire képesünk vagyunk. Ez 80 BCM. A tranzitgáz 55 egységet jelent ebben az összefüggésben. Alaposan megvizsgáljuk a legjobb gyakorlatokat, például azt is, amit ön említett Magyarország vonatkozásában ami pedig a bizottság következő mandátumát illeti eh, adott esetben a stratégiai állomány kezelésében, például a Nemzetközi Energiaügynökség is eh, megfogalmazott idevágó irányelveket. Mm, fel kell hívni a vezetékek megfordításának lehetőségét. Ez egy rendkívül fontos téma igenis szeretnénk erre ösztönözni, például Szlovákiából Ukrajnába egy új vezetéképítését, és méghozzá jövő következő tél előtt szeretnénk ezt üzemképessé tenni. 8 PCM-ről beszélünk, ami a mennyiséget illeti, ez is egy jelentős mennyiség, de a végrehajtás eh, egyébként továbbra is célként megfogalmazza, hogy egész Európában megfordíthatóvá kell tenni ezeket a vezetékeket. A meg, valamennyi interkonnektor esetében, mint mondtam, ennek így kell működnie. Ami pedig Nika és Romani urakat illeti, valóban azt gondolom, ki kell alakítanunk, ki kell fejlesztenünk egy olyan energiainfrastruktúrát, amely prioritásokat képes, képes kijelölni stratégiai infrastruktúra esetében. Arra kell törekedni, hogy legyen egy belső piac, egy egységes piac, és az energiabiztonságot ennek keretében kezelni tudjuk. Természetesen ügyelnünk arra is, hogy az interkonnektorok jól működjenek éjszakon, keleten és délen is meglegyen a megfelelő kapcsolatok fejlesztésének lehetősége. Prioritást jelent az, hogy egy új ö, ö, beruházási környezetet alakítjuk ki Európában. Ami pedig a diversifikációt illeti, a Nabukót, a déli áramlatot, egy ilyen folyosorról beszélünk ebben az esetben, megfelelő kapacitásokkal, Azerbajdzsánból Európába jutna el a gáz ezen a folyosón, részben Grúzián keresztül, aztán hosszasan Törökországon át, és Balkánon keresztül Olaszországba jutna, de pillanatnyilag az mennyiségeket figyelembe kell menni. Ezek viszonylag mérsékelt mennyiségek jó néhány évig, mint egy 10 PCM-ről van szó, és aztán van egy új fajta megfontolás Türkmenisztánnal kapcsolatban nagyobb kapacitással, aztán a déli áramlatot tekintve e, erre vonatkozott kérdés is. Mi nagyon világos állást foglaltunk, és a következtetés is egyértelmű esetünkben. A jelen helyzetben fel kell függeszteni azokat a lépéseket, amelyeket a déli ámbulattal kapcsolatban teszünk szerinte. A jelenlegi biztonsági helyzetben ez nem szerencsés, és felül kell vizsgálni a jelenlegi válság összefüggésében ezt a projektet. Ez a mi pozíciónk ebben az összefüggésben. És hát önök is tudják, hogy régóta figyeljük a fejleményeket bizonyos tagállamok esetében, hiszen egységesnek kell lennünk, egységesen kell fellépnünk, akkor tudunk sikeresek lenni ezekben a témákban, például a stratégia kialakításában, az energiabiztonság elérésében. Tehát akkor, hogyha egységesek vagyunk. Ennek megfelelően nagyon figyelünk arra, hogy reagáljunk ezekre a kérdésekre ami a tárgyalásokat, az átárgyalásokat illeti, pillanatilag kereskedelmi alapú tárgyalások folynak, az világos. Hogyha az árakról néz, az áramárat nézzük, és hogy a tárgyalásoknál a saját érdekeinket kell képviselnünk, és nem célszerű teljesen külön fellépnünk. Ebben az összefüggésben úgy gondoljuk, hogy jelentős árcsökkentést tudunk elérni, de egyelőre a tárgyalások nem zárultak le, megvannak a bilaterális kapcsolataink Ukrajnával és Oroszországgal is, a következő hetekben folytatjuk a tárgyalásokat, de azt kell, hogy mondjam, meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk folytatni az ártárgyalásokat, miközben az egységes piaci szabályokat teljes mértékben betartjuk természetesen figyelni fogunk, hogy mi a helyzet a Fekete-tenger térségében és más területeken, és igyekszünk új érveket készíteni arra, hogy újfajta kapcsolatokat teremtsünk Dél-Európában a gázszállításban. A következő hozzászólóra reagálva azt tudom csak mondani, hogy természetesen teljes mértékben támogatjuk, amit mondott a makro financiális támogatásokról beszélünk, az Ukrajnát támogatjuk, amikor tárgyalnak az oroszokkal az energiaügyekben, és továbbra is ezt tervezünk tenni. Ami pedig a nem hagyományos gázokat illeti, gázt illeti, sokan beszéltek erről, tegyük világossá, azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk a bizonyos ajánlásokkal kapcsolatban, amit a bizottság általában készített, szeret, meg kell, a tudom, meg kell nézni a tudományos eredményeket, meg, meg kell állapítani, mit tudunk tenni Európában, geológiailag milyen lehetőségeink vannak, aztán a gazdasági lehetőségeket, aztán megfelelő biztonsági garanciákról is beszélnünk kell. Hogyha ezt meg tudjuk tenni, és egyes országokkal ezek után látnak lehetőséget benne, akkor szerencsés. Ha megnézzük az infrastruktúrális aspektusokat, 5,8 milliárdot szánunk a Connecting Europe Facility-re, és ezen keresztül sok mindent el lehet érni, természetesen többet is lehetne tenni, de mindenképpen igyekszünk ezen a területen a lehető legtöbbet elérni. A megújuló energiaforrások természetesen ez hozzátartozik a megoldáshoz. Önök is tudják, hogy pozitív fordulatot akarunk elérni, és már ott is tartunk, hogy piacalapú megközelítést tudunk alkalmazni. A legnagyobb piacot akarjuk létrehozni, amely a regionális együttműködés lehetőségeit is kiaknázza egész Európában. Az erőfeszítéseink alapján a fotovoltaik, a napenergia felhasználás egyre inkább piacképes, ez úgy fejleszthető tovább, ha nagyobb konvergencia van, és a legnagyobb piacot alakítjuk ki az nemzeti támogatások révén. Azt gondolom, hogy ezen a területen mindent el kell követnünk. Természetesen beszéltem már arról, hogy 27%-t akarunk elérni a megújuló energiaforrásoknál, de egyes kormányok ezen túl mennek, például a német kormány, amely akár 40%-ot is el tud érni 2030-ig, a francia kormány 32%-ot kíván elérni 2040-re, és ezt még a nemzeti jog is tartalmazza az energia hatékonyság ügyében. Ez egyértelmű eredmény, ami pedig a főigazgatóságunkat illeti, mindent elkövetünk, hogy elérjük a reális, de mégis ambíciózus célokat, és teljes mértékben kiaknázunk azokat a potenciálokat, amiket itt az energiatakarékosabban el tudunk érni, hiszen például a háztartások 40%-át adják a, a fogyasztásnak, és itt nagyon jelentős megtakarítási potenciál van. Aztán ide tartozik a gazdasági tevékenységek, a munkahelyteremtés figyelembevétel és a gázimporttól való függőség. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr. Lesz még más lehetőség, hogy válaszoljon kérdésekre. 12 kolléga van a listán. Most azt javaslom, hogy lezáruljuk most a hozzászólók listáját. Úgy látom, hogy ezzel egyetértenek. 14, 15. Jó? Szinte lehetetlen mm, több időt adni 60 mm, másodpercnél. Tehát ennyi jut. 15-en vannak a listán, a kollégák közül percenként egy perces beszédek következnek, hiszen valahogy az idővel is bánnunk kell. Parancsoljon, kolléga! Akkor most lezárom a listát, jó? Jó, lá, láttuk önt? Oké. Okay. Egy percesek következnek, tehát Schaufhauser úr az első. Öné a szó. Merci. En général... Köszönöm szépen. Most általánosságban a minden egyes tagállam GDP-nek 4-5%-át teszi ki az importok, a behozatal, amikor Elzászban a, ezekkel a kérdésekkel foglalkoztam, akkor készítettünk ilyen statisztikákat. Nos, egy GDP százalék ponttal lehet csökkenteni energiaimportunkat, de ehhez körülbelül a GDP 10%-ának megfelelő beruházás szükséges. Nos, így tudnák megfelelni az energetikai kihívásnak. Nos, úgy vélem, hogy valószínűleg a központi bank segítségére is rászorulnánk. Igazi pénzbefektetésre van, van szükség, nem hamis pénzbefektetésre, hanem igazi pénzbefektetésre. Ezzel kapcsolatban mit tud a bizottság nekünk mondani? Del Castillo asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, főigazgató úr, Ristori úr. Spanyol fog beszélni. 60 másodpercben. Nos, valószínűleg a legnagyobb olyan terület, európai szakpolitikai terület, ahol komoly erőfeszítést kell tenni, nem más, mint a közös energetika politika, vagy energiapolitika, hiszen akkora kihívás áll előttünk, hogy ezt kizárólag hogy ez ellen kizárólag úgy tudjuk felvenni a harcot, vagy úgy tudjuk megtalálni a megoldást, hogyha közösen nyúlunk hozzá. Optimi, optimalizálni kéne a forrásokat, ez az első ajánlásom vagy kérésem a bizottság felé, és nagyon fontos az is, hogy diversifikáljuk az energia forrásokat, illetve azoknak az útját. Aztán a cseppfolyós földgáz kérdésével is foglalkozni kell. Sokszor ugye Norvégiából érkezik ez. Jó lenne, hogyha, észak, hogyha Dél-Európában is lenne egy olyan pont, egy olyan ö, állomás, ahova beérkezhetnének ezek a, azok a hajók, ahol ö, fogadni lehet a cseppfolyós földgázt, aztán mi a helyzet az ibériai földgázzal, Spanyolország és Franciaország között kéne az átmenetet megoldani, az ibériai félszigeten rendkívül sok ilyen fogadópont van, jó lenne az, sőt elengedhetetlen az, hogy ezt a problémát megoldjuk. Köszönjük, Lewandowski úr következik. Köszönöm. Az, hogy ma az energiabiztonságról beszél a bizottság, mindenképpen azt jelenti, hogy észbe kaptak. Az Európai Bizottság napirendjén ez többször is szerepelt már 2014-ben. 2014-ben. Az a kérdés, hogy hogyan lehet a környezetvédelmi ö, szempontok és a versenyképesség közötti egyensúlyt megtalálni. Áprilisban a, mindez az állami támogatások szempontjából merült fel, célja az volt, hogy a létező hálózatokat lehessen modernizálni, a létező energia mixből kiindulva, most pedig az energiabiztonsági csomagról van szó, a diversifikáció, az összekapcsolódások folytat, fejlesztése, de még egy dolog van, egy hangon kell megszólalnunk, tehát egységesnek kell lennünk a külső szolgáltatókkal szemben. A, a monopszona kiépítése is fölmerült, még akkor is, hogyha ez lehetetlen, hogyha ez lehetetlen vállalkozás, nagyon fontos az, hogy, hogy szorosabban működjük együtt. Ennek az az alternatívája, hogy az áru tőzsdén értékesítsük, a, vagy az áru tőzsdén szerezzük be a földgázt. Kérdezem, hogy a bizottság erről hogyan vélekedik. Köszönöm. Pos kolléga következik. Köszönöm szépen. Az energia hatékonyságról szeretnék beszélni, hiszen ez nagyon fontos eszköze lehet a kereslet csökkentésének. Kérdés, hogy az ETS-en kívül a bizottságban miért nem merültek fel más kérdések ezzel kapcsolatban? fontosnak tartom az is, azt is, hogy a különböző vállalatok, társaságok az energia hatékonysággal kapcsolatos tegyesítményét növeljük. Említette az interkonnekciók, a kapcsolódások alapján azt, hogy a szükséges 200 milliárdnak a felét a magán szférából kívánják beszerezni. Mi lesz a másik felé, illetve már ezt is hogyan lehet megoldani Kelet-Európában. Aztán a hálózatok biztonsága, vagy az infrastruktúra, infrastruktúra biztonsága, a stratégia a határokon átnyúló kapcsolatok kialakításáról szól, ön viszont az intelligens megállapodásokat említett, ez mit jelent? Elnézést, eh, Poche úr, rosszul értettem a nevét, ön ugye cse A következő hozzászóló Kelly úr. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Egy perc alatt két kérdésem lenne. Az első kérdésem Risztori úrhoz az, hogy megvan elégedve a tagállamok terveivel, már azon tagállamokról beszélek, akinek van ilyen terve, tehát az energiaterminálokra vonatkozó tervekre vonatkozik a kérdés, hogyha nincs ezzel megelégedve, akkor mit tesz azért, hogy az észamerikai és máshol, Észamerikában és máshol meglévő olcsó földgázhoz hozzájussanak a tagállamok. Második kérdés. Függőség. Vannak ugye hagyományos módszereink, a megújuló erőforrások, illetve a foszilis energiaforrások. Ezekkel lehetünk versenyképesek a, a világban, avagy fordítva érvényesül mindez, tehát minél függőbbek vagyunk, annál kevésbé vagyunk versenyképesek. Van Bremt, asszony a következő kérdés föltevő. Köszönöm szépen. A 60 másodpercben egy üzenetet szeretnék átadni, egy politikai üzenetet a következő biztos felé. Tehát nem egy részletes kérdést fog fölte Az energiabiztonságról szóló bizottsági javaslat szerintem és a frakcióm szerint rövid távú és elég konzervatív kitekintés azzal kapcsolatban, hogy hogy nézzen ki az energiapolitika. Nem igazi stratégiáról van szó, se nem energi, energiabiztonsági, se, se nem klímára vonatkozó, se nem ö, munkahelyteremtésre vonatkozó stratégia, pedig ezeket a dolgokat mind össze kéne gyúrni, ezek mind összefüggnek. Az energia megtakarítás és az energia hatékonyság rendkívül fontos része mindennek, hiszen ezt végre kell hajtani, és hogyha jól hagyja ezt az ember végre, akkor a klímaváltozással kapcsolatos célokat elérjük, és munkahelyeket teremtünk. Kérdés sem az, hogy merre is tartunk. Mi lesz mi lenne akkor, hogyha minden egyes témával kapcsolatban lennének kötelező érvényű célkitűzéseink? Ezt akartuk korábban elérni, nem sikerült megvalósítani az elmúlt öt évben. Most ezt nem szabad elszalasztani. Köszönöm. Werner asszony következik. Uh, Herr Vorsitzender, uh, Herr Generaldirektor. Elnök úr, főigazgató úr, nagyon sok szó esett a hagyományos, nem hagyományos gáztermelésről, a frackingről, a palgáz kitermelésről, ez egy nagyon kényes téma, különösen a környezeti hatástalomány tekintetében, tehát mennyire veszélyes ez a környezetre és a talajvízre és hát hogyha most ezt teljes mértékben felszeretnénk mérni, hogy a palagáznak milyen kihatásai vannak, akkor azt gondolom, hogy ezzel talán a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos célkitűzéseinket akadályoznánk. Érdekelne, hogy ön hogyan látja ezt a két folyamatot. Köszönöm. Madame, it was great. Köszönöm szépen, nagyszerű kérdés volt. Erikson úr a következő. I, I will try to speak Köszönöm. Svédül fogok kérdést feltenni. Szokásomhoz híve. Köszönöm. Köszönöm, hogy ellátogatott ide. Nagyon fontos ez a mai vita. Két nagyon fontos van néhány nagyon fontos téma, amivel, amivel foglalkozni kell a jövőben. A klímaváltozás az egyik, ezzel mindenképpen foglalkozni kell, aztán ott van az energiabiztonság kérdése is. Örülök annak, hogy a bizottság nem figyel oda azokra, akik homokba dugják a fejüket, és akik nem a tudományos véleményre adnak. Van egy régi svéd mondás, amely szerint bármere is fordulunk, a hátsó felünk mindig hátul lesz. Nos, Oroszország, Oroszország és Kína viszonylatában fölmerülnek biztonsági kérdések, de ugyanez igaz Észak-Afrikával, Irakkal, közel-kelettel kapcsolatban. Tehát a probléma nem vált, jellege nem változik, de lehet, hogy a szereplőket változtatjuk meg. A lényeg az, hogy a lényeg az, hogy megfelelően nagy legyen a, a megújuló energiaforrások aránya. Köszönöm. Mi a all'onorevole Eriksson. Eriksson úrhoz csatlakozom. Nos, úgy tűnik, mintha május 28-án a bizottság felébredt volt, és azt mondta, hogy jaj, gond van, sérülékenyek vagyunk az energia politikában, nem megfelelő az energiabiztonságunk, például a tárolás vagy az összekapcsolódások kérdésében. Azt hiszem, hogy csak akkor lehet Európánk, közös Európákban megfelelően biztonságos az energia szempontú jövőnk, hogyha jobban odafigyelünk a hatékonyságra, illetve a megújuló energiaforrások, forrásokra. A klímacsomag célkitűzéseire vonatkozik a kérdése, mik lesznek a témák? Milyenek, mik, mik lesznek a célkitűzések? Ezek kötelező érvényűek lesznek a tagállamokra, vagy európai szinten összességében lesznek ezek kötelező érvényűek? És mi történik akkor, hogyha egy tagállam nem teljesíti a célkitűzéseket, sőt. A korábbi olasz kormány, a Monti kormány adót vetett ki a fotovoltaikus ágazatra, most pedig nagyon komoly, most is nagyon komoly károkat szenvedünk a mostani kormányal kapcsolatban is. Senhor Presidente, Senhor Diretor-Geral, a segurança energética é um problema a Unió Europeia az energiabiztonság rendkívül súlyos gond az Európai Unióban. Tudni kell ezzel a kérdéssel azonban úgy foglalkozni, hogy ez lehetőség legyen, meg kell változtatni az előállítás módját, a megújuló energiaforrások felé kell fordulnunk, illetve diversifikálni kell az energiaforrásokat. És belső piacra is szükség van energia ügyi belső piacra, tehát önállóbbnak kell lennünk, és az elosztó rendszernek is megfelelőnek kell lenni. Ez rendkívül fontos például az ibériai félszigeten is. Spanyolország és Portugália hatalmas potenciállal rendelkezik a megújuló energiaforrások területén, tehát egész Európát el tudná látni. A főigazgató úr, szeretném tudni, hogy pontosan milyen időbeosztással, milyen célkütőzéseink vannak. Köszönöm, Manyka kollég. V súvislosti s monopolným správaním sa Gazpromu vznik... Köszönöm szépen, ami a a Gazprom monopól helyzetét illeti, ezzel kapcsolatban azt hallhattuk, hogy itt érdemes lenne közösen vásárolni tőlük, és egységes árakat kialkudni, hogyha közösen lépnénk fel. Vannak ugye más termelők is, Algéria és Norvégia, lehetne, hogy egy közös bevásárló grémiumot hozzunk létre, amely lehetővé tenni az árak egységesítését. De hogyha központulilag vásárolnénk gázt, akkor felmerül a kérdés, hogy miért lehetne más energiaforrásokat is így módon beszerezni. Aztán egy kérdésem is lenne a főigazgató úrhoz. Itt milyen közös stratégiát dolgozott ki a bizottság? Stalia Didis úré a szó. Ehm, ευχαριστούμε πολύ για την εμπεριστατωμένη σας. Görögül fogok szólni, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a részletes beszámolót. Már hallhattuk, hogy mennyire fontos Európa versenyképességét az energiállátás tekintetében is erősíteni. Lenne ezzel kapcsolatban két-három kérdésem. Először is a bizottság elismeri azt, hogy, hogy vannak lehetőségek arra a földközi tenger keleti térségében, hogy függetlenné váljon Európa az orosz gázszállításoktól, akkor, hogyha ezt a térséget sikerülne eh, bevonni az ellátási rendszerbe, és politikai szempontból is ez komoly előnyökkel járhatna. Aztán, ami a palagázt illeti, az Egyesült Államokban eh, legalábbis az információm szerint úgy tűnik, hogy a következő években 4 eurós áron szállítanának nekünk gázt, ez pedig aztán az egész piacot a fejeteteire állnak. Kérdés, hogy ez csak plegyka, vagy van-e emögött valami komoly információ. Köszönjük szépen. Következő felszólalunk. Báj kolléga. Yeah. Oui, Monsieur le Président, euh, chers collègues, la diversification de nos... Köszönöm szépen. Az energiállátás diversifikáció mindenképpen egy fontos agály az európai nemzetek számára. Itt ki kell dolgoznunk egy stratégiai megközelítést a befektetésünk és a döntésünk tekintetében, amely biztosítanak, hogy jövő orientált legyen a felépésünk ezen a területen itt vannak olyan energiaforrások, amelyek komoly potenciállal bírnak, olcsó és tiszta és biztonságos energiaforrás, tehát a nukleáris energia is, illetve a napenergia is nagyon nagy szerepet játszhatna, nyereségesebbé tehetnénk ezt az ágazatos, illetve ott a szélenergia, ahol már további bővítésre nem nagyon van lehetőség, és hát a tájat is hátrányosan, tájképet is hátrányosan befolyásolja. Ott vannak még a nem hagyományos gázforrások, amik érdekesek lehetnek, de azért az elővigyázatosság elvét kellene szem előtt tartani, hiszen a következményeket még nem tudjuk teljes mértékben felmérni. Aztán a bizottsági javaslatban kitérnek arra is, hogy hogy az orosz partnerséget minimálisra szeretnék csökkenteni, de hát az Európának továbbra is szövetségesként kellene Oroszországra tekintenie. Köszönöm szépen. Mikkel kolléga, csak egy kis kigazítás. 523 dollárt fizet Lengyelország köbméterenként a, a gázért, és ezért viszont 484 dollárt kér Ukrajnától. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, προηγουμένως έγινε μία ερώτηση στον κύριο Ριστό. Köszönöm szépen. Itt Pistori, Pistori úrhoz eh, intéztek egy kérdés, amelyet nem válaszolt meg, ezért szeretném ezt megismételni, hiszen engem ez különösen érdekel, hogy az Európai Unió a földközi tenger keleti térségében hogyan kívánja kiaknázni az energiaforrásokat, a stratégiai energiállátás tekintetében. Hiszen nem gondolják, hogy ez jó alternatívája lenne az energiafüggőségnek Oroszországtól? Nem gondolják, hogy ezzel foglalkozni kéne? Köszönjük szépen, most pedig Beres asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, főigazgató úr. Egy olyan főigazgatóság élén állam egy stratégia jelentőséggel bír egy olyan pillanatban, amikor ugye felül kell vizsgálnunk a megújuló energiaforrások kapcsolatos 2020-as stratégiánkat. Talán a bevezetőjében már beszélt erről, és elnézést kérek, hogy esetleg nem figyeltem és nem hallottam, de érdekelne az, hogy a, a stratégia megvalósítása teljes mértékben lehetővé teszi az energetikai téren kitűzött menetrendünk betartását, illetve hogy az a stratégia, amiről itt beszélünk, hozzájárulhat-e ahhoz, hogy az Európai Unió jól felkészüljön az új jövő évben tartanó klímaváltozásra kapcsolatos konferenciára. Köszönjük szépen, ez pedig az utolsó hozzászólunk volt, illetve a kérdések listájának a végére értünk ezzel, és akkor kérném a főigazgató urat, hogy eh, reagáljon ezekre a kérdésekre. 7 perce van, vagy 5 perce tulajdonképpen, hogy összefoglaló válaszokat adjon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönök minden, köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt az észrevételét. Először is szeretnék mindazoknak választ adni, akik a stratégia jelentőségét eh, hangsúlyozták ki a rendszer összekötő elemeknek, az infrastruktúra összekapcsolásának, beleértve az ibériai félsziget, elszigeteltségének a megszüntetését is. Itt eh, emelt szintű megerősített koordinációra van szó kormányzati szinten, illetve az átviteli üzemeltetők koordinációja is nagyon fontos a tekintetben, és a bizottság bevonása is. Múlt héten sor került el találkozóra, ahol valami TS rendszer rendszerüzemeltető képviseltette magát Franciaországból, Portugáliából és Spanyolországból annak érdekében, hogy megpróbáljanak gyorsabb és hatékonyabb megoldásokat találni. Ez egy nagyon pozitív megbeszélés volt. Talán új utakat nyithat meg ez a találkozó. Szeptember legelején újra össze fogunk ülni, talán éppen szeptember 1-én, és ez egy nagyon jó eljárás, tehát arra, hogy a valódi megoldásokat meg tudjuk találni emellett pedig politikai szinten, hogy megpróbáljuk a jelentőségét ennek a kérdések még jobban kidomborítani, egy, egy jelentés is jelentkezni fogunk. Ugye a, a jelentés függelékében kijelöltük azt, hogy ez külön prioritás kell, hogy élvezzen. Aztán egy második fontos téma az a hozzáférés a hitel lehetőségekhez, különösen az ergen megtakarítás tekintetében. Egy kulcsfontosságú lesz a hitelezés mindent megtettünk ennek érdekében, mi támogatni fogjuk az európai pénzügyi intézményeket, például az Európai Beruházási Bankot, annak érdekében, hogy még megfelelőbb pénzügyi eszközöket eh, dolgozzanak ki, azért, hogy új szintre emelhessük ezt az energetikai piacot, hiszen egy új dimenzióra, egy új szintre van szükség ahhoz, hogy az energiállátási biztonságot biztosítani tudjuk, tehát ez, ez mindenképpen világos, hogy új lépésekre van szükség. Aztán felmerültek kérdések az állami támogatási rendszerekkel is. Az én véleményem a következő. Úgy gondolom, hogy kompatibilisebbé kellene tenni a, az állami támogatások vonatkozó szabályokat, valamint az európai belső piacra vonatkozó szabályokat. Ugye itt vannak új iránymutatások az állami támogatásokkal kapcsolatban az energetikai és környezetvédelem területén az év elején került sor ezek kidolgozására, és a versenyjogért felelős eh, kollégámmal eh, egy eh, új testületet is létrehozzunk annak érdekében, hogy ezeket az irányelveket, iránymutatásokat megfelelőképpen végrehajtassuk. A versenyjogi főigazgatóság és az energiógyi főigazgatóság fogja ezt a krémiat létrehozni, hogy itt pozitív módon még jobban befolyásolni tudjuk az iránymutatások végrehajtását. Ez különösen fontos akkor, amikor néhány szakpolitikát ugye felülvizsgáltunk, és most piacorientáltabb megközelítést kívánunk alkalmazni. Itt egy fokozatos áttérésről van szó. Ez is nagyon fontos, hogy itt nem egy nagy lépésről, hanem fokozatos változásról szól a megközelítésben. Aztán a vállalatok, iparágak, energiahatékonysági teljesítményének tekintetében elmondhatjuk, hogy az európai vállalatok eh, energiaintenzitása valóban figyelemre méltó, és, és az amerikai vállalatokkal összevetve sokkal jobb eredményeket értük el, 10% pontnyi különbségről beszélünk. Tehát konszolidálni kell ezeket az e- eredményeket annak érdekében, hogy az energiavállalatokat tovább ösztönözzük arra, hogy ebbe az irányba menjenek, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében. Aztán az LNG terminálok kérdése. Igen, nagyon sok ilyen terminálunk van, nem teljes mértékben használják ki mindegyiket. Például gondoljunk itt néhány déleurópai cseppfősított gáz terminálra, de nekem az a benyomásom, hogy jól haladnak a dolgok itt az új projektekkel, és szoros kapcsolatot tartunk valamennyi érintett féle a kormányzatokkal és az üzemeltetőkkel is különösen igaz ez a kulcsfontosságú területeken, gondolok itt a, a keleti és a balti területekre. És eh, itt a fenntarthatóság, a biztonság és a versenyképesség nem zárja ki egymást, amire szükség van az az, hogy ne csak meghosszabbítsuk a 20-as stratégiát azért, mert ugye azért itt már vannak eredmények, hanem egyszerűen új vetületet, egy új perspektívát kell ennek adnunk, ez, ennek a stratégiának, hogy még inkább teljesítmény, még jobb teljesítményt nyújtsunk a belső piac területén, az biztonság területén. Sok mindent elértünk már, de itt még komolyabb teljesítményre, eredményekre van szükség, hiszen az eddigiek nem kielégítőek, hiszen itt e, kézzel fogható eredményekkel kell szolgálnunk a végfelhasználó számára, és az árak és a hozzáférés tekintetében. Az energia a fogyasztóknak kellene a stratégia középpontjában állniuk. Itt globális koherens megközelítésre van szükség, itt a hiányzó infrastruktúrás elemek, hiányzó láncszemeket kell eh, pótolnunk egyszerűen képtelenség az, hogy nem kapcsolódnak össze a tagállamok. Ez elfogadhatatlan, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a helyzetet megszüntessük, és teljes összekapcsoltságot biztosítsunk, ez az egyik fő prioritásunk. És már uh, utaltam a, a tárolás stratégiai jelentőségére jelen helyzetben, ez különösen fontos. Ez, ez valóban a prioritások élére fog kerülni a következő hónapokban, ez a legfontosabb számunkra. Kérdés, hogy a gáz beszerzés tekintetében hogyan járjunk el? Hát itt kapcsolatban állunk valamennyi illetékes kollégával, a versenyjogért felelős kollégámmal, illetve a jogi szolgálattal kapcsolatban állunk annak érdekében, hogy felmérjük, feltérképezzük valamennyi lehetőséget. Gondolok itt elsősorban az új piacokra, a tanulmányokat a következő hetekben fogjuk véglegesíteni annak érdekében, hogy itt egyetemi válaszokat tudjunk majd adni az ilyen típusú kérdésekre, de hogyha egységesen lépünk fel, akkor biztos, hogy nagyobb esélyünk lesz arra, hogy, hogy megfelelő irányba fordítsuk a dolgokat, és jobb eredményeket érjünk el. De az ukrán árakkal kapcsolatos ö, tárgyalások is pozitívak, aztán sikerült a keresletünket is csökkenteni, és, és ezt kell még a továbbiakban is tennünk, tehát diversifikálnunk kell az ellátás területén, diversifikálni kell a piaci mechanizmusok terén, és én bízom abban, hogy ezt meg is tudjuk tenni. És ami pedig a földközi tengeri térség keleti részét illet, igen, figyelembe vesszük ezeket az új fedezéseket és a ciprusi készletek. Nagyon fontosak, nagyon szoros kapcsolatban állunk a ciprusi kormányzattal, illetve az ottani üzemeltetőkkel, és ez az egyik oka annak, hogy egy új prioritást javasoltunk, méghozzá egy új gázellátó, energiaellátó központ létrehozását Dél-Európában, amely kihasználná ezeket az új lehetőségeket is, és az olasz elnöksége folytatott vitánknak tükrében elmondhattam, hogy a következő hónapokban ez prioritást fog képviselni az olasz miniszterelnök úgy döntött, hogy egy fontos kezdeményezést fog elindítani eh, november 19-én. Eh, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó fejlemény, jó hír ez. És ez nem csak a dél-európai országokat érinti ez, hanem ők aztán összekapcsolnák az ő rendszerüket az északi rendszerekkel annak érdekében, hogy az ellátás biztonság európai szintjét összességében növelni tudjuk. Ez tehát rendkívül fontos. Aztán pedig az energiahatékonyság és a megújulók kérdése. Úgy gondolom, hogy a megújulók erőforrásokkal itt a lehető legnagyobb piacot kellene létrehozni Európában, a regionális tagállami szintről európai szintre kellene ezt emelnünk és itt vannak olyan kezdeményezések, amelyek már ebben az irányban mutatnak. A múlt héten jártam Berlinben, és társ szervezője voltam egy eseménynek a, a német kormánya, hogy e, létrehozzunk regionális helyi piacokat, de vannak olyan kormány, például Pervans Perez kollégának, de nem, hogy Franciaországban is foglalkoznak ezzel, hogy új célokat tűzzünk ki, és, és mi megpróbáljuk megkönnyíteni azon kormányok helyzetét, akik ebbe az irányba kívánnak elmozdulni. Itt fontos a, az európai kormányzás is, de nyilván a tagállami sajátosságokat figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, főigazgató úr. Először is köszönet azért, hogy itt járt körünkben, és gratulálunk a közleményhez és Öttinger biztos urat is köszönet, gratuláció illeti, és hogy mondjam el, hogy a biztonság, a szakbizottság következő hónapokban folytatandó munkájában is fontos szerepet fog játszani, ez mindannyiunk számára nagyon jelentős téma, és köszönet illeti a kollégákat is, hogy hozzájárultak az eszmecseréhez, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon alapos és nagyon jó eszmecsere volt, amit folytatunk. Hála ezért mindenkinek. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, szép nyarat kívánok, és maradjunk kapcsolatban. Köszönöm. Point, next point of our discussion. Következő napi rendi pontunk az Európai Unió 2015-ös általános költségvetése. Kevesebb, mint 15 percünk van erre. Szeretném elmondani a következőket. Vannak bizottsági javaslatok, és tanácsi javaslat is született, amit megkaptunk. A tanácsi javaslat az alatt van, amit a bizottság javasolt a következő évre. Az Európai Unió költségvetése 2015-re a téte. Mit is javaslunk mi? az Európai Parlament oldaláról. Gyakorlatilag az, hogy a bizottság javaslatára hagyatkozzunk. Azt gondoljuk, hogy ez az abszolút minimum, hogyha túl akarunk élni. Kedves kollégák, azt kérném, hogyha mindenki eldöntötte, hogy megye vagy nem megy, természetesen bármikor elhagyhatják a termet, de ami mm, nem bízunk önökre, vagy amihez nincs jó, úgy gondolom az, hogy itt tovább hangosan beszélgessenek. E, kérem, hogy folytassuk a munkát. Kedves kollégák, hölgyeim, megkérhetem önöket? Kedves barátok, nem. Nem, nem látnak engem, úgy látom. Ha megkérhetem önöket. Jó, akkor most megkezdhetjük a munkát. Akkor nézzük meg a bizottsági javaslatot, legalább azt kéne elérni, ez egy százalékos csökkentés, ez nem túl sok, de lehetetlen volt a regionális és a mezőgazdasági politikát csökkenteni, ezek az új szabályok ugyebár. Tény az, hogy a legnagyobb csökkentést ott javasolták, ahol a versenyképességről és a növekedésről van szó, tehát ennek a finanszírozásáról. És erre kemény nemet kellene mondanunk szerintem az ilyen javaslatokra. Ezek a csökkentések 600 millió eurót jelentenek a kutatásfejlesztésnél, 600 millió a következő évben, 147 millió euró a kutatás és innovációra, és 107 millió az energiaprogramoknál kerülne megtakarításra. Általában azt mondhatom, hogy nem értünk egyet ezzel a kiemelt programok, mint a Horizon 20 20-as vagy a Cosmo, gyakorlatilag veszélybe kerül, ezért azt gondolom, hogy 155 millió hiányzik a Horizon 2020-as költségvetéséből. A kutatók fizetése ez a jelenlegi helyzetben, és 70 millió hiányzik az egnosnál és a Galileónál. Tehát folytathatnánk tovább a hiányzó összegeket. Én azt javaslom előadóként, hogy többé-kevésbé térjünk vissza a bizottság javaslatához. Az Európai Bizottság képviselőit kérném meg, hogy szóljanak hozzá a témához, és utána a tagokat kérném meg, hogy mondják el a véleményüket. Az Európai Bizottság jelenlévő képviselőhez fordulok. Látom, itt vannak, igen. Parancsoljanak. Igen. Biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság túlságosan nem kívánja ezt kiegészíteni, de természetesen örülünk, ha megkapjuk a parlament támogatását, itt a szakbizottság támogatását konkrétan a javaslatunkhoz. Abban bízunk, ezek után, hogy ez olyan irányba mozdul el, hogy sikerüljön 2015-re egy megfelelő költségvetést kialakítani. A biztos ö, szerintem az előadóknak hálás lesz ezért a szerepért, amit itt vállal. Köszönöm szépen, most pedig a hozzászólók következnek. Tajáni úr, az Európai Parlament alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, teljes mértékben egyetértek az ön felvetésével. Jelenlegi helyzetben a tegnap megjelent számadatok, bizonyos tagállamokra vonatkozó adatok, illetve a német országra vonatkozók, a német helyzet arra kell, hogy indítasson minket, hogy megvédjük az iparpolitikát, és nyilván ennek a költségvetési vetületét több beruházásra van szükség, kutatás fejlesztésben, de az űrpolitikában is Nivers kollégával évek óta, vagy évekig küzdöttünk ezért, és most mikor a Galileo első szolgáltatásai elérnek hozzánk, éppen most kurtítanánk meg ennek a költségvetését, ez az első igazi európai űrkutatási vagy űrpolitikával kapcsolatos projekt. Nem szabad ezt megtenni. Az innováció, a kutatás, a fejlesztés, a, a képzés területén elképzelhetetlen az, hogy költségvetési megszorítások legyenek, ezt nem tudjuk elfogadni. Tehát semmit nem lehet ezeken a területeken elvenni a közösségi költségvetésből. Köszönöm. Lejer képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy egyértelműen rámutatott a helyzetre olyan helyzetben vagyunk, ahol tényleg az a lényeg, hogy az európai konjunktúrát beindítsuk stratégiai beruházásokkal olyan területeken, amelyek egy európai többletértéket jelentenek. Számos program elején járunk, ott pénzre van szükség, hogy a politikai célokat elérjük, amelyeket meghatároztunk, de azt látjuk, hogy a tanács másképp gondolkodik erről. A kötelezettségvállalásoknál komoly csökkentés van, és a kifizetéseknél meg még egyértelműbb a csökkentés, és ez hozzájárul az egész költségvetés nehézségéhez rövid és hosszú távon az oda fog vezetni az Európai Bizottság, nem lesz képes egyes területeken arra, hogy a számláit kifizesse. Itt azt gondolom fontos, hogy a szakpolitikák szakpolitikusok a szakbizottságokban, de odahaza is és kifele is rámutassanak arra, hogy miről is van szó. A tanács nem adhat feladatokat az Európai Uniónak egyrészt, és kiváló döntéseket hozni a csúcsokon, másrészt viszont az ehhez szükséges eszközöket, mint a pénz például, megtagadják az Európai Uniótól. Úgy gondolom, hogy ezt én is a költségvetési szakembernek gondolom magam, de nem csak nekünk kell itt fellépnünk, mindig ugye gyanúsítgatnak, nem várnak tőlünk sokat, de a szakpolitikusoknak látniuk kell, hogy az Európai Unió lecsúszó pályára került, mert ez jogi problémákat jelenthet majd a jövőben, hiszen a számlákat ki kell fizetni, és a végén persze ez jogi problémát jelent, aztán ha késletetjük a kifizetéseket, akkor a kutatásoknál ez problémát jelent az egyetemeknél, a vállalatoknál, végül is nem fogjuk tudni elérni a kitűzött saját politikai céljainkat. Tehát egyetértek önnel, térjünk vissza a bizottsági javaslathoz, ez a feltétlenül szükséges, ezen túlmenően egy politikai üzenetre is szükség van, hogy a tanács kurzusa, hogy lineárisan csökkentsen kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat is, tehát hogy ez az Európai Unió kárára fog válni. Köszönöm szépen, kolléga. Ranzdorf kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell, hogy mondjam, emlékeztetni szeretnék arra, amikor ön, Buzek úr, az egyik aláírója volt a, vagy kezdeményezőse volt a hetedik tudományos programnak. Itt a tudományt, a kutatást kívánták támogatni. Ez egy gyümölcsöző időszak volt, és növeltük azt az összeget a költségvetésen belül az egyes tagállamokra nézve még hozzá a GDP 3%-ára, amit erre kéne költeni. Ezt a célt végre kéne hajtani, és az Európai Unió számos tagállama nem teljesíti az akkor meghatározott célt, tehát a, hogy kutatásfejlesztésre töltsék a GDP 3%-át. Ezért én is azt gondolom, hogy ezen a területen nem szabad csökkenteni az Európai Unió költségvetését, ezt meg kell akadályoznunk számos területen, mint a nanotudományok, a nanotechnológia, akkor az Európai Unió tényleg vezető szerepet játszik, még mindig nagyon veszélyes lenne a pénzeket csökkenteni. A közkiadások is ide tartoznak, ezért azt kell, hogy mondjam, motiválnunk kell a magánszférát is, hogy vegyenek részt a kutatásfejlesztésben, a finanszírozásban, a kutatásban, a tudományban és az innovációban. El kell, hogy mondjam, hogy sok évvel ezelőtt új, azt mondtuk, hogy 600 ot kéne közkiadásból fedezni, és 94%-ot a magánforrásokból de ehhez jobb koordinációra és kooperációra van szükség a magán és a közszféra között. Ez olyas valami, ami az Európai Unióban nem annyira sikeres, mint az Egyesült Államokban vagy a világ más részeiben. Itt miről beszélünk? A magánszféra és a közszféra erőfeszítésének összefogásáról. Ezt kéne nekünk erősíteni a jövőben is Szerintem, és azt szeretném még elmondani, ami a tipikus a tudomány pénzügyi ellátása területén, a fejlesztéseknél, a kutatásoknál, itt a pénzügyi eszközöket úgy kéne alakítani, hogy másképp alakítjuk ki a finanszírozást, mert a siker szempontjából fontos az is, hogy a lehetőségeinket, a pénzeszközeinket, a kapacitásainkat jól fókuszáljuk, hiszen itt tudjuk elérni a célt. El kell, hogy mondjam, számos alkalommal az Európai Parlament szintjén gyakran emlékszem erre, például Karel Cseppekre emlékeztessék a modern időkben, az a tipikus, hogy a célt felváltja a gyorsaság vagy a sebesség. Köszönjük szépen a megjegyzését. Úgy látom a lista ezzel lezárult a hozzászólók körében. Ebben a napi rendi pontban szeretném elmondani, hogy ma délután vagy este előkészítek egy véleményt, és elküldöm önöknek a lehető leggyorsabban ezt követően pedig a módosítóikat készíthetik elő. A költségvetési módosítók határideje 2011. augusztus 19-e, tehát nagyjából három hetük van. Ami pedig a költségvetési állásfoglalással kapcsolatos módosítókat illeti, szeptember 3-ra a legfontosabb természetesen a költségvetési módosítók eh, eh, augusztus 19-e, és kérem, hogy küldjék el a módosítóikat a titkárságunkra, és részemről pedig elkészülnek a reakciók. Köszönöm szépen a támogatásokat, tehát ez ennyit, eh, hogy támogatnak abban, ahogyan közelítek az egész témához. A véleményemet pedig úgy fogom megalkotni, ahogyan ezt ma láttuk a, lé, a, a vita légkörében, ahogyan önök is hozzászóltak. Utána pedig az önök eh, módosítóit is eh, figyelembe veszem, várom tehát, hogy elküldjék augusztus 19-ig a módosítóikat, ezt követően el fogjuk készíteni a mi véleményünket, elküldjük a felelős bizottságnak, és ez itrében szavazni fogunk a saját módosítóinkról, a költségvetési sorok esetében szeptember másodikán, és a véleménytervezet elkészítése is erre ez a dátum születik. Az állásfoglalás ügyében pedig ö, szeptember 3-áig lehet előtervezni módosítókat, és utána szavazásra kerül sor. A véleményünkről szeptember 25-én lesz tehát szavazás a legfontosabb téma számunkra, tehát augusztus 19-e, mert addig várom a az önök módosítóit a költségvetési sorokkal kapcsolatban. Azt az egész menetrendet újra elmondjuk, majd megismételjük, ezt már szeptemberben le tudjuk kezelni majd. És a véleményünket elküldjük majd küldeni a felelős szakbizottságnak, ez persze a költségvetési szakbizottság. Ez volt tehát a hatos pont, most pedig a hetes napirendi pont következik egy ITRE delegáció az ACER-hez. Az energiaszabályozók együttműködésével foglalkozó ügynökségről van szó, jobbjánai székhelyen. Ez a, ennek az, ügynöks, ez az ügynökségnek stabilizáló, stabilizáló célja is van. A látogatás a március 19 és 20-án került sor. Most beszámolót szeretnénk erről az útról, erről a látogatásról. Az ACER ügynökség látogatására Gális Csicseszter és Romana Jordan asszony látogattak, elők voltak ellen, ők nem tagjai a mostani szakbizottságnak, de ha jól tudom, Tolja asszony szintén ott volt, nem? Nem volt ott? Jó I see, the, the another one. Okay. Elnézést, Tolja asszony egy másik, másik misszión vett részt. Akkor én hadd szóljak néhány szót az ACER látogatásról. Alberto Potocsnik úr, az ACER igazgatója, és Lord Mog a szabályozók igazgató tanácsának elnöke, Piotr Vorsnyák az igazgató tanácsot vezeti, mindannyian jelen voltak. A, a látogatás célja az volt, hogy megismeri a parlament az ACER munkáját, beszélgessenek arról, hogy eddig milyen eredményeket értek el, illetve a jövőben milyen kihívásokkal szembesül majd az ACER, illetve hogy milyen együttműködési lehetőségek vannak a szakbizottságunk és az ACER között. Néhány dolgot szeretnék aláhúzni. Nagyon fontos a, a nagybani eh, energiapiac szabályozása. Az Ater felelős valójában azért, hogy a belső energiapiacunk szabályozása megfelelő legyen, és ezt a szabályozást nekik kell végrehajtani. Másik nagyon fontos dolog az átláthatóság. Aztán a TENEK, az transeurópai energiahálózat, energiahálózat. Mi az ITRE szakbizottságban ezért is felelősek vagyunk, főleg a PCI-kért, a Projects of Common Interest-ért. Aztán a látogatás során megbeszélték a keret iránymutatásokat, illetve a különböző hálózati kódokat. Aztán az ügynökség jövőbeli szerepéről is beszéltek, illetve arról, hogy 2014 után milyen kihívások várnak az energia ágazatra. Potocsnig úr, az ACER igazgatója, és Lord Mog, a szabályozók tanácsának elnöke. Novemberben ellátogatnak majd az ITRE szakbizottsági ülésére. Tehát novemberben itt köszönthetjük őket, mindkét úriemberrel találkozhatunk tehát, és vitára kerül majd sor. Nyilván föl lehet készülni erre a vitára, az eszmecserére. És remélem, hogy novemberben novemberre meg lesz már az Európai Bizottság nyilatkozata is, a belső energiapiac megvalósításának utolsó lépéseiről, és akkor elkészíthetjük a saját kezdeményezésű jelentésünket, valószínűleg erre már csak a jövő évben kerülhet sor, erről majd a koordinátorok döntenek. Tehát jól állunk. Mindennek megvan a pontos ütemterve. Ez volt az acer. Fontos téma volt ez is. Novemberben további betekintést nyerhetünk saját szemünkkel is az acer munkájába. Következő napi rendi pontunk az ITRE bizottság Velencébe és Milánóba indított küldöttsége, Tolja asszony, alelnökünk felé fordulok, hogy számoljon be erről. Ez is egy nagyon fontos misszió volt. Egyébként a dossziékban megtalálhatják az erről szóló beszámolót, de úgy vélem, hogy mindenképp meg kell hallgatnunk az alelnök asszony, Patricia Toy asszony beszámolóját. Köszönöm szépen, elnök úr! A dossziénkban a nyolcadik pont valóban ez az úgynevezett feedback note, a titkárság segítségével készült ez el. Nagyon rosszul hallható a hozzászóló, a mikrofonját kérjük, hogy már mikrofonját kérjük, hogy megfelelő irányba helyezzék. Nos, sokan voltak jelen a küldöttségben, ott voltunk a sokan, köszönjük, ott voltak sokan a szakbizottságból, és ott volt egy Toás kolléga is, Rübig úr, Correa de Campo, tehát nagyon sokszínű, üdítően sokszínű volt, ez a, volt ennek a delegációnak az összetétele. Szártóri asszony, az akkori ITRE elnök vezette, Gardini kolléga, jó magam és az imént említett kollégák voltak még ott. Jártunk Lombardiában, Milánóban és a Veneto tartományban is. Két dolgot hadd, had emeljek ki. Milánóban nagyon érdekes volt az, hogy találkozhattunk a Politechnikum vezetőivel, mondom a kollégáknak, hogy Olaszországban a kutatási alap legnagyobb egy ez a politechnikum, tehát komoly innovációs központ ez. Aztán két helyre játogatunk még el, egy hubba, tehát ez egyfajta eh, induló vállalkozásokat támogató központ, mindenki ilyet szeretne valójában, tehát a kutatás és a, a technológiai transfer találkozó pontja, nagyon sok itt a fiatal, illetve fiatal kutató, de mindez az, energi- mindez az egyetemen belül van. Aztán egy másik helyre is ellátogattunk, ez egy állami támogatást nélkülöző központ, ahol az informatikus, információs technológia és a digitális valóság találkoznak egymással, és nagyon érdekes fejlesztéseik vannak, amelyeket sikerrel értékes, értékesítenek a piacon. Aztán a Pirelli kutató laboratóriumába is ellátogattunk, tehát megnéztük, hogy hogyan is történik a gumiabroncsok kutatása, zaj technológiával és hasonló kérdésekkel foglalkozó kollégákat figyelhettük meg munka közben. Aztán az italcsementihez is ellátogattunk. Ez egy innovációs eh, klaszter ott láthattuk, hogy innovatív technológiákkal hogyan készítenek különböző anyagokat, amelyek például az építőiparban is használhatók, például a fény szűrő cement előállítását láthattuk. Nagyon érdekes látogatások voltak ezek, aztán a második részen a küldetés, más, vagy a misszió második részében a Veneto tartományba látogattunk el. Ott, ott volt időnk arra is, hogy egy bor kostolóra ellátogassunk. Szátori azt mondja, hogy kitűnő tehetsége van, hogy ilyesmit beszúrjon a programba természetesen nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen körülmények között megfelelő gasztronómiai feltételeken jól érezhetjük magunkat. Nos, egy sport ruházati cégnél voltunk, akik szintén high-tech módszerekkel állítják elő a termékeiket. Ez is hozzátartozik az olasz kulturális örökséghez. Aztán a velencei kikötőbe látogattunk el, ennek az infrastruktúrát figyeltük meg, tehát egy kikötő infrastruktúrát láthattunk részletesen. A zöld vegyészet, avagy a hagyományos, a hagyományos termékek innovatív felhasználására, felhasználásának példáit láthattuk. illetve az innovatív energia felhasználásra is látunk példákat, és egy környezetbarát finomítóba is ellátogattunk. Elég sűrű volt a programunk, az összes szakértővel, vállalkozóval, kutatóval tudtunk beszélgetni, Milánóban is, és Veneto tartományban is. Nagyon érdekes volt ez a, ez a játogatás. Rübig úr most nincs itt, de nagyon örültünk neki, hogy ő ott lehetett, ő sokban gazdagította a vitát. Három napig tartott a látogatás. Nagyon sűrű volt, mondom, a program, de rendkívül érdekes volt, és azt hiszem gyümölcsöző is. Láthattuk, hogy mi történik az európai programokkal, illetve, hogy mit lehet még tenni, lehet még tenni azért, hogy még tökéletesebbek legyenek az európai szakpolitikák. Elnök, köszönöm kedves kolléga, köszönöm ezt a beszámolót. Bizonyára nagyon érdekes volt ez a látogatás kkv környezetbarátság, nagy vállalkozások, innovatív megoldások, építőipar, hulladékfeldolgozás, IKT, nemrégiben elfogadott több éves pénzügyi terv szempontjából, a Horizont 2020 és a COSME szempontjából is fontos ez. Önök ezeket a létesítményeket mind, felkeres, mind felkeresték Milánóban és Velencében. Kollégák, kérdésem, hogy van-e valakinek még észrevétele, szeretne valamit hozzátenni a beszámolóhoz a két olasz városban senki sem jelentkezik. Rubik úr és Gerdémi asszony is ott voltak, de ők ma nincsenek itt. Tolja asszony, még szeretnék kiegészíteni a mondandóját? Parancsolja. Igen, még szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak. Kiválóan egész egyszerűen hiba nélküli rendezés történt, úgyhogy megköszönöm a titkárság tagjainak ezt a rendkívüli teljesítményt. Köszönöm, gratulálunk, mondja az elnök, és köszönet a szervezőknek. A titkárság mindig mindenkinek segít itt az itrében. Kedves kollégák, nagyon fegyelmezettek és szervezettek voltunk, voltunk, ezért előállt az a helyzet, hogy Garcia Vercello úr üzenetet küldött arról, hogy fél hatkor érkezik, korábban nem ér ide, mi úgy gondoltuk, hogy korábbra, korábban is ide ért, de valami jött, nem érkezik időben. Tajáni úr, tessék. Signor Presidente, visto che dobbiamo... Köszönöm szépen kicsit magunk előtt járunk, úgyhogy hadd számoljak be egy olyan témáról, ami szerintem rendkívül fontos, ez pedig az európai acélpolitika. Erre van egy tevékenységi, vagy egy felépési tervünk, de sajnos az Biz Európai Bizottság döntéseit nem mindig tartják tiszteletben a tagállamok, sokszor a nagy acél üzemek eléggé önállóan viselkednek. Ami a versenyt illeti, a, a, sokszor nem veszik figyelembe az Európai Bizottság döntéseit, és ez mindenképpen rosszat tesz az, az európai acélpolitikának. Szerintem ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell Acél nélkül nincs Európa. Sokszor bizony nem megfelelő a verseny, tehát nagyon sok példa van a tisztességtelen versenyre. Amikor ipari biztos voltam, akkor láttam, hogy sokszor fel kellett hívni a szakbizottság figyelmét arra, hogy az acél ágazat továbbra is kulcsfontosságú legyen. Jean-Claude Juncker, a bizottság új elnöke, és ő azt szeretné elérni, hogy 2020-ig a GDP 20%-a a gyártóiparból származzon. Hát ezt nem könnyű elérni. Én Szeretném azt elérni, hogy a Terni acél üzembe ellátogathassak, ellátogathasson a szakbizottság, de mindenképpen pozitív jeleket kell adnunk az acéliparnak. Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban is vannak ilyen acélüzemek, mindegyiket föl kéne keresni, bátorítóan kéne föllépnünk. Modern acélipara van szükség, amely nem szennyezi a környezetet, és ne felejtjük el, ez rendkívül fontos ipari gyárt, gyártóiparunk szempontjából is, gyártóipar szempontjából is. Nagyon köszönöm a kérdésre. Egy saját kezdeményező, kezdeményezésű jelentéssel válaszolhatunk, de erről szeptemberben kell dönteni. Fontos kérdés. Majd a koordinátorok megbeszélik ezt, és döntés születik majd arról, hogy mi lesz a saját kezdeményezésű jelentés címe. Ez kiváló válasz lehetne az ön felvetésére. The point of... Mint látják kollégák, most eljutottunk az egyéb kérdések naprendi ponthoz. Erre most van elég időnk. Úgyhogy megpróbáljuk ezzel folytatni a munkánkat, hiszen úgy tűnik, hogy a velencei milánói látogatáshoz már nincs hozzáfűzni való. Tehát akkor egyéb kérdések, ezzel kapcsolatban kértek mások is még szót. For Mr. Van Brompt. Van Brompt asszony ügyrendi kérdésbe elnézést. Van Brempt a nevem, ugye a kedves képviselő. Most pedig eh, a szabadsági munka szervezésével kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Ugye hát ez borzasztó, hogy már a plenárisról is csak egy percet kapunk. Talán itt a szakbizottsági munkában sajnálatos lenne, ha egy ilyes szabályt vezetnénk be. Hát itt most van fél óra plusz időnk, ugyanakkor volt előtte egy nagyon fontos eszmecserénk a energiállátás biztonságára. És itt hát nagyon sok képviselő, nagyon sok új képviselő és szívügyének tekint ezt a témát. Itt nagyon széles körű eszmecserét kellene folytatnunk, és hogy csak egy percet ad nekik, hogy hozzászóljanak a témához, amikor egy magas szintű képviselő vagy bizottsági vendég van nálunk, és, és ennyi időt kapunk, az nem jó, hogy hát több időre lenne szükségünk, hiszen a bizottsági vendég nem válaszolta meg az összes kérdéseket, hanem a kérdések felére adott választ. Tehát éppen ezért jó lenne, ha úgy szerveznek meg a munkánkat, hogy egy fontos téma tekintetében legyen akár két óránk is eszmét cserélünk, hogy ne csak egy percben kérdezősködhessünk. Hát itt, itt nem felszólalunk, beszédet mondunk a plenárisan, hanem itt komoly eszmecserét szeretnénk folytatni. Elnök, hogy én csak együtt tudok, egyet tudok érteni, annál százszerzalékosan egyet értek, de hát arról nem teltünk, hogy az Európai Bizottság fő TTIP tárgyalója nincs itt időben, itt kellene lennie. Mi úgy készültünk, hogy itt egy nagyon komoly, méreható vitát fogunk folytatni a TTIP-ről, amely nagyon fontos az étre mert Most ezt le kell rövidítenünk, hiszen 18.30-kor ezt le kell majd zárnunk ezt a munkát, hiszen a tolmácsok 6.30-ig tudják a munkájukat folytatni. Tehát teljes mértékben egyetértek önnel, de hát nem tudjuk ezt előre látni, hogy előfordul ilyen eset vagy sem. Ez nem lehetséges számunkra. Nagyon sajnálom, hogy az adott eszmecserében csak egy perces felszállási időt tudtam engedélyezni, de hát ezek általában 1 perc 22 másodperc, az 1 perc 32 másodperces hozzászások voltak, én azért rugalmas voltam, talán észrevehették hiszen. Tudom, hogy ez nem igazságos, Ah, hogyha lerövidítjük a hozzászólási időt, ilyen szűk keretek között, de hát csak 15-20 percünk volt akkor, elnézést kérek, egyetértek, én sajnálom ezt annyira, hogy önt, és ehhez nincs is további hozzáfűzni valam, de vannak még további kollégák, először Staburáni úr, öni a szó. Csatlakozom Tajáni úrhoz. Valóban európai szinten is foglalkozni kell az olasz az olasz acél kérdésében, de nem csak egy gyárunk van Olaszországban, több is, sajnos nincsen irányelv, nincsen rendelet ezzel kapcsolatban, és sokszor az európai polgárokat, vagy a munkavállalókat sem tartják tiszteletben, sokszor minket szankcionálnak, tehát azért kell az adófizetők pénzét erre, e, erre erre költeni, mert a, a munkáltatók vagy a politikusok nem tartják tiszteletben az európai döntéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen, és arra buzdítanám a kollégákat, hogy hogy, hogy a következő évre, 2015-re készítsenek el nagyon jó uh, missziókat, küldöttségi munkát eh, szeptember 15-ig tudnak javasolni a titkások fel, ezeket küldjék be, és akkor mi majd döntünk arról, hogy milyen missziókra, milyen eh, látogatásokra küldjük a kollégákat a következő évben. Láthatják, hogy a szakbizottságunk és a tagok számára ez rendkívül fontos. Van-e további hozzászólás? Tájékoztatom önöket a következő ülésekről is hiszen mindent le szeretnék tudni a 9-es napi rendi ponton kívül, tehát akkor szeptember 1-én 2014-ben 15 órától 18.30-ig fogunk ülésezni, tehát 3-tól 6.30-ig Brüsszelben találkozunk legközelebb, és aztán szeptember 2-án 9-től 12.30-ig 12.30-ig, illetve 15 órától 18.30-ig fogunk ülésezni. Tehát három félnapos ülésünk lesz itt szeptember 1-én és másodikán. És hát sajnos nem tudok helyzeten én sem segíteni, csak annyit tudok tenni, hogy akkor most egy kis szünetet tartunk, valószínűleg 5 óra 30-ig, hiszen várjuk, hogy akkor megérkezzen az Európa Bizottság fő tárgyalója a TTIP-ről. Nagyon sajnálom. Dear colleagues, our break should be shortened. Kedves barátom, lerövidítjük a szünetünket, hiszen már is megérkezett a főtárgyaló úr, ezért kérnék mindenkit, hogy foglaljanak helyet. Garcia Bercero úr itt van körünkben. Kicsit korábban, mint ahogy azt pár perccel ezelőtt gondoltuk volna, nagyszerű, egy nagyon rövid szünetünk volt, át csak 3-4 perces, csak nagyon köszönöm, hogy eljött Kárszer Belszerű úr az ülésünkre. Tudjuk, barátaim, nagyon jól, hogy most ért véget a hatodik fordulója az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti eh, tárgyalásoknak július 14 és 18 között múlt héten került erre sor, és már is itt van az ITRA szakbizottság eh, ülésén, ahol és mi rendkívüli érdeklődéssel követjük a tárgyalásokat, az energiaügy, az ipari termelés, a KKV-k tekintetében, vagy a verseny tekintetében, a transatlanti nyílt piac tekintetében egészen új helyzet állt elő az Európai Unió, illetve számos tagállam számára, az iparunk, a KKV-nk számára. És hát a kutatási innováció szintén egy új területe az együttműködésnek. Ott a digitális menetrend, amely fontos lehet a tárgyalások szempontjával az Egyesült Államokkal. Tehát mindezeket a pontokat szeretnék megvitatni, 6.30-ig van időnk, egész jól állunk. És akkor kezdjük ki is az eszmecserét. Garcia Belszer úr bevezető beszámolójával öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy szólhatok ehhez a szakbizottsághoz. Az, az Európai Parlamentnek egy ilyen korai ülésén a hatodik tárgyalási fordulóról, hiszen az Egyesült Államokkal múlt héten a hatodik fordulót zárhattuk le. Ahogyan javasolt ön is, azokra az elemekre fogok koncentrálni, amelyek nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot a szakbizottság körén belül, de természetesen bármilyen más témával kapcsolatban szívesen válaszolok a kérdésekre, hiszen lehet, hogy más dolgok kapcsolatban is felmerülnek kérdések, de először is hogy adjak egy áttekintést arra, hogy általánoságban hol is tartunk a tárgyalások tekintetében, és aztán a négy javasolt konkrét eh, területre rá fogok térni részletesebben is. Körülbelül, vagy majdnem egy éve folynak a tárgyalások az Egyesült Államokkal, a, a technikai munka nagy részét már eh, lezártuk, ugye egy ambíciózus kereskedelmi megállapodás megkötése a célunk, és a múlt hét során elsősorban arról tárgyaltunk, hogy a különböző eh, hogyan tudnánk a különböző területeken minél jobban előrelépni a technikai kérdések tekintetében. És hát mindkét félnek aztán mert a a későbbiek során a politikai kérdésekre is ki kell térniük, amelyek szinte fontosak ahhoz, hogy sikerrel zárjuk majd a tárgyásokat. A TTIP esetében mindig három területet különböztetettünk meg, egyrészt a piaci hozzáférés klasszikus kérdései, hát valamennyi modern kereskedelmi megállapodás részét képezik ezek. Ezek alapvetőek azért, hogy biztosíthassuk azt, hogy egyforma tarifákról, vám rendelkezésekről beszélünk, illetve a szolgáltatások és a közbeszerzések tekintetében fontosak tehát a piaci hozzáférés kérdések, és szeretnénk, hogy egyenlő szinten jelenjenek meg ezek, és mindkét oldal ugyanon ambíciózus ajánlásokat tegyen e tekintetben. A közbeszerzés tekintetében az Egyesült Államok továbbra is e, diszkriminatív intézkedéseket tart fenn Európával szemben. És aztán a második fontos pillér az ugye a szabályozási összehangolása az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak. Itt vannak különböző ágazatok, amelyek különösen érintettek, de ezzel kapcsolatban a múlt héten nagyon jó eszmecserét folytattunk. Mindkét fél képviseltette magát különböző szabályozókkal olyan ágazatokban is, ahol nagyon ambiciózusak a céljaink, és amelyek kritikus jelentőségűek az európai ipar érdekeinek szempontjából is, például gondolk itt a gépjárművekre, gyógyszerekre, különböző szerszemgépekre. Ezekkel kapcsolatban az Egyesült Államok sokszor az európainál alacsonyabb vámtarifákat eh, vezet be de ugyanakkor a szabályozási előírások néha sokkal magasabbak, vagy bonyolultabbak, mint Európában. Itt nagyon részletes, alapos munkát kell végezni, mindkét oldal szabályozóinak van, hogy hogyan tudjuk közelíteni itt a rendszereket, hogy a védelem szintje hasonló legyen. Aztán egy fontos terület az a az értékeink, szabályainknak a közelítése. Ide tartoznak nagyon új témák is, és nem valamennyi tárgyási forduló tért ki ezekre. Például egy a KKV-kkal is egy külön felejezet fog foglalkozni. Aztán egy másik terület, ami nagyon fontos számunkra, és még csak szomszédos országokkal tárgyaltunk hasonló dolgokról, a kereskedelmi megállapodások tekintetében, ez például az energiakérdése. Tehát itt nagyon különböző témák merülnek föl, amit most uh, szeretnék megosztani önökkel, az az, hogy a négy konkrét témában hol is tartunk, ezt a vámtarifák kérdése, a másik az energia kérdése, a harmadik a KKV-k, végül pedig eh, szólnék a szabályozói közelítés eh, menetrendjéről is. Ami a VEM tarifikát illeti, itt már mindkét fél eh, ajánlatot tett, az európai fél ajánlata ambiciózusabb volt, az amerikai fél ajánlatánál, de a célunk természetesen az, hogy a vámtarifákat teljes mértékben megszüntessük kivételek nélkül, de hát mindig lesznek nagyon kényes mezőgazdasági tételek, ahol a teljes mértékben nem lehet bevezetni a vámmentességet, itt nagyon offenzívan lépünk fel a vám tarifák tekintetében, a nem mezőgazdasági termékek esetében különösen biztosítani szeretnénk a piaci hozzáférést a vámok nélkül, és a következő hónapokban majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk előrelépni ezen a területen, hogy még ambiciózusabbá tehessük a vámtarifákkal kapcsolatos eh, kívánalmakat de itt fontos a közbeszerzés kérdés is. Sajnálatos módon ezen a téren még nem sikerült komoly előrelépést tennünk. Számunkra ez rendkívül fontos, tehát jó lenne a közbeszerzés tekintetében nem kerülne se a diszkriminációra, nem zárnák ki az európai pályázókat erről a piacról tehát itt fontos lenne, hogyha az európai és az amerikai vállalatok és termékek között nem tennének különbséget, de ez egy nagyon kényes kérdés az Egyesült Államok számára, és némi időbe fog telni, amíg a, az Egyesült Államok komolyan megfontolja ezt. Aztán, amit említettem, egy külön fejezet foglalkozik a KKV-kkel, itt komoly előrelépésről számolhatok be, itt már lassan ahhoz a szakaszhoz érünk, ahol és az Egyesült Államok és az Európai Unió ajánlatát már közelíteni, konszolidálni tudjuk, és akár egy közös szöveget is létre tudunk hozni. Nyilván ott még fontos uh, uh, zárójeles részek vannak itt de itt is nagyon fontos a hozzáférés az információkhoz, különösen a kkv számára fontos az, hogy ők hozzájuthassanak a megfelelő tájékoztatáshoz. Az ő számukra az egyik komoly nehézséget eh, pontosan azt jelentette, hogy a szabályozói környezet az Egyesült Államokban nagyon összetett, nagyon eltérő szabályok vannak érvének akár állami és szövetségi szinten az Európai Unióban egy nagyon könnyen hozzáférhető adatbankban lehet tájékozódni az ilyen kérdésekről, de az Egyesült Államokban nehéz erről tájékozódni. És itt szeretnénk előrelépést elérni, tehát hogy minél könnyebben és minél több elérhető információt biztosítsanak az európai KKV-k számára az amerikaiak. Aztán fontos szem előtt tartani azt is, hogy a, a KKV-kkal nem csak ez a fejezet foglalkozik, hanem sok más eleme is kapcsolódik a KKV-khoz, más területek is haszonnal járhatok a kávék számára, például a származási országok eh, egyszerűsítése is a KKV-k érdekeit szolgálja, majd hiszen így könnyebben tudnak majd eleget tenni ezeknek a szabályoknak. Fontos, hogy felesleges párhuzamosságokat megszüntessük például a gyógyszergyártási ágazatban, ha valaki az Egyesült Államokba kívánja a terméket exportálni, akkor kétszeres felügyeletre, kétszeres szabályozásra számíthat, hiszen ott is engedélyeztetni kell mindent, amit már Európában egy KKV adott esetben engedélyeztetett, tehát a szabályozói témák közül ez egy olyan téma, amelyel intenzíven foglalkozok, és különösen fontos tehát a KKV-k számára is. Végezetül pedig, amiről egy kicsit részletesebben is szeretnék beszélni, az, az energiával és nyersanyagokkal foglalkozó fejezet. Ezt két oknál fogva is fontosnak tartjuk. Egyfelől nyilvánvalóan a TTIP el eh, az egyik célunk az, hogy egyértelmű garanciát kapjuk az Egyesült Államoktól arra vonatkozóan, hogy a gáz és olaj tekintetében semmiféle diszkrimináció nem éri Európát. Az Egyesült Államok gáz törvényei ugye úgy hangzanak, hogyha egy szabadkereskedelmi megállapodás születik, akkor az export engedélyeket automatikusan megadják, és a nyers olaj exportja Európa felé akkor leegyszerűsödne, és könnyebb lenne. Tehát ez, mi a legmagasabb szintű jogi biztosítékot kívánjuk elérni, arra vonatkozó, hogy semmilyen mértékben nem fogják korlátozni a gáz és a nyersolaj exportját az Unió felé. És hát van egy szélesebb mondhatni szisztematikus érdekünk is, amely ehhez az energia és nyersanyag fejezethez kötődik. A mi szabályozási rendszerünk az energiaágazat, illetve az amerikai szabályozási rendszer ugyanazon az elveken alapul, vagy nyugszik, például a tranzit, a szabadságának biztosítása, tehát a csővezetékek számára átviteli szabadságot kell biztosítani. Vannak nagyon fontos területek, amelyek a kereskedelem szempontjából is jelentősek, és ott az európai és az amerikai szabályozás nagyon-nagyon hasonló, hasonló elveken alapul, és minél szorosabb egyetértésre tudunk jutni az Egyesült Államokkal, akkor valószínűleg sikerül majd ezeket a közös szabályozási elveket és értékeket közösen érvényre juttatnunk. Az energiával és a nyersanyagokkal kapcsolatos fejezetet eddig csak a szomszédos országokkal kötött megállapodásokban Ukrajnával, Moldáviával és Grúziával dolgoztunk ki. A földközi tengeri térségben is szeretnénk ilyen fejezeteket felvenni a kereskedelmi megállapodásokba, például Marokkóval is, de hogyha a TTIP-be sikerülne ezt felvenni, akkor ez mindenképpen jelzős értékkel bírna, itt a, az energiapiacba történő befektetések a kereskedelem számára ez nagyon komoly jelzés lenne. És egy másik elem, amelyet még javasoltunk szintén kapcsolatban ezzel a területtel, az energiával és a nyersanyagokkal, ez pedig a nyersanyagokra vonatkozó exportkorlátozások fontos, hogy itt is közös rendelkezésekben tudjunk megállapodni a TTIP keretein belül. De mi is az aktuális helyzet? Tehát nagyon jó technikai eszmecserekre került sor, tehát jelenleg ezek zajlanak, ezek a technikai jellegű megbeszélések, az amerikai oldalról is a szabályozó adosságok részt vesznek ezekben a, a tárgyásokban, megpróbáljuk a szabályozói környezetet összevetni, megnéz, hogy egyáltalán összehasonlítható-e a két rendszer az óceán két oldalán. Eddig az Egyesült Államok nem hozott politikai döntést arra vonatkozóan, hogy kívánnak egyáltalán külön fejezetben foglalkozni a nyersanyagokkal és az energiával. Tehát ez politikai szempontból egy kényes kérdés az Egyesült Államok számára. Valószínűleg haladtak a, a kongresszusban ezzel kapcsolatban zajló vitákról, sokan amellett érvelnek, hogy a korlátozásokat szüntessék meg, talán még gyorsabban is, mielőtt a TTIP életbe lépne. Mások pont az ellenkezőt szeretnék elérni, úgy gondolják, hogy, hogy a környezetvédelem szempontjából fontosak a korlátozások. Tehát itt nagyon intenzív politikai vita övezi ezt a kérdést. Tehát e, ez a kérdés bizony politikai szempontból is kényes kérdés. Viszont politikai jellegű tárgyásokat folytatunk más elemekről, és de Gucht e, biztos úr is e, már felvetett a múlt héten ezzel kapcsolatos kérdéseket. Sydneyben egy másik találkozó peremén folytak eszmecserék a, az energia területéről. Megpróbálunk felmérni azt, hogy melyek azok a potenciális elemek, amelyek megjelenhetének egy ilyen lehetséges energia és nyersanyag fejezetben. Aztán a szolgáltatások, a, munkakörnyezetek kapcsolatos kérdések is felmerültek, mint témák, tehát ezzel kapcsolatban szívesen válaszolok kérdésekre, de talán az előző témák azok, amelyek nagyobb érdeklődésre tartottak számot itt a szakbizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a koordinátoraink következnek a hozzászólásaikkal. A néppárt frakció nevében Tajani, alelnök úr. Parancsoljon, alelnök úr. Jó, Köszönöm, elnök úr. Én úgy vélem, hogy az USA-val kötött megállapodás alapvető fontosságunk a, gazd- fontosság az a gazdaságunk fejlődése szempontjából. A kereskedelmi politikát tekintve a múltban elég naívak voltva, voltunk, érdekeinket nem védtük megfelelően a többi partnerhez képest. Jó lenne, egy kicsit offenzívabbak lennénk, ambiciózusabb célkítőzéseink lennének még az USA-val kapcsolatban is. A vámtarifák kérdése ide tartozik. Az Európai Bizottság foglalkozik például most ezzel. Vannak olyan témák, ahol erőteljesen kéne a hangunkat hallatni. Például a földgáz és a kőolaj esetében nagyon komoly megszorítások vannak, ezeknek nincs igazi, nincs megfelelő háttere. A, 30, a földgáz és kőolaj behozatunk 30%-a Oroszországból érkezik. Nem igazán tudunk most elkezdeni Oroszországgal vitatkozni, mert akkor nyilván lenne retorzió. És Elképzelhető, hogy a földgáz és kőolaj szállításban például mm, elzárnák a, a gázcsapot, tehát ez is, ez is bizonyítja, hogy mennyire fontos az amerikai partnerünk, oda kell tehát mind a két félre figyelni, Oroszországra és az usa is. És ugye nem szabad kifelejteni ebből az egyenletből Ukrajnát sem. Aztán nyersanyagok kérdése, ezzel kapcsolatban Kínával van egy világméretű vita, az USA-nak is az az érdeke, hogy legyen egy szövetséges a nyersanyag témában. Mi lehetnénk ezek? Nagyon fontos tehát, hogy legyen egy közös politikai stratégia a nyersanyag témában. Itt kérnék biztosítékokat. Aztán standardok kérdése, illetve a gépjárművek kérdése nagyon fontos az, hogy kölcsönösen elismerjék a, a, a szabványokat az óceán két partján, ez nagyon fontos lenni a gépjárműiparnak. Köszönöm szépen. Van Brent kollégani a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen, hollandul fogok beszélni, elnök úr. Az energiával kezdeném én is. Elnézést kérek, hogy egy kicsit későn érkeztem. De hát a szocialista és a demokrata frakció nagy súlyt helyez arra, hogy az energiapiacon határozottan haladjunk, már csak a geopolitikai helyzet miatt is igen, csak aggódunk a palagáz miatt. Meglehetősen nagy nyomást gyakorolnak Európára. Európát arra kívánják kényszeríteni, hogy mi is vágjunk bele ebbe a kalandba. Mi először hatásvizsgálatot szeretnénk végeztetni a palagázzal kapcsolatban. Ezt a tárgyalások során figyelembe veszik, együtt meg tudjuk -e vizsgálni az eljárást éppen a falagáz esetében? Ez a nagy kérdés. Ami még fontos a szocialisták és demokraták szemében, az az, hogy a polgári kezdeményezéseket figyelembe veszik-e, ha civil szervezetek például a klímaterületen területen fellépnek, és ezt nem, nem mindig sikerül, és itt az Egyesült Államok meglehetősen nagy nyomást gyakorol ránk. A civil szervezeteket tehát mennyire tudjuk figyelembe venni. Gondoljunk például a jövő évi klímakonferenciára. elképzelhető -e az, hogy a civil szervezetekkel, a nem kormányzati szervezetekkel együtt készítsük elő a klímakonferenciát, hogyha az Egyesült Államokkal itt elérünk valamit, az egy pozitív üzenet lenne. Aztán a jogalkotói eljárásokat sem szabad szem elől éveszteni. Bizony komoly aggályok vannak ezen a területen. Szükségük van a megállapodáshoz a szocialisták és demokraták hozzájárulására, ha már egyszer lezárt megnyitották a tárgyalásokat, és számunkra ez egy fontos kritérium lesz. Ezt már most teljesen egyértelműen le kívánom szögezni. Ez nem csak az itteni szakbizottságra vonatkozik, hanem másokra is. Köszönöm szépen, Grobarcsik úr, az ECR nevében. Anyanyelvemen beszélek én is. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az imént hallott témák piaci hozzáférés, a klaszterek témája, kis és középvállalatok, a tarifák, ezek olyan témák, amelyek rendkívül fontosak a tárgyalások során. Azt hallottuk, hogy a piachoz való hozzáférés fontos, és adott esetben egyes összefüggésekben diszkriminálják Európát. El tudnám mondani, melyek azok a területek, és milyen mértékben vannak befolyásolva ezek a területek azáltal, hogy tárgyalásokat folytatok, mely témák azok, amelyek a diszkriminációhoz vezetnének, és mi lenne a fő pont, amit leginkább vitatnak az Egyesült Államok részéről melyek azok a pontok és témák, amelyeket ők nagyon nehéznek tartanak, ahol nehéz kompromisszumot találni véleményük szerint. Egy fontos téma itt például a KKV ügy. Látjuk pontosan, hogy számos cég a termelését áthelyezi az Egyesült Államokba, például az energiárak miatt hiszen az energiárak az alacsony termelési költségek irányába hatnak. Vagyis ezeket kiszívják Európából, ezeket a termeléseket, és átviszik az Egyesült Államokba. Ön hogyan gondolkodik erről? Milyen mértékben befolyásolja ez a tárgyalási folyamatot? Figyelembe veszik egyáltalán ezeket a dolgokat? Tudunk-e itt kompromisszumot találni a szabályozói szinten? utoljára és nem utolsó sorban az energia és konkrétan a palagáz kérdése. A nyersanyagokról ön is beszélt, ez egy fontos téma nekünk. Az európaiak esetében elmondhatjuk, hogy megváltozik a tárgyalási mandátium most, hogy ilyen helyzet alakult ki az Európai Unióban éppen az Oroszország válság kapcsán. Tudom, hogy folynak viták erről, és elképzelhető, hogy Európa megközelítését itt módosítani kellene. E, változni fog -e az ön jelenlegi a közeljövőben? Köszönöm szépen a következő hozzászóló. Ernest Lina. Köszönöm szépen. Köszönöm főtárgyaló úr, hogy eljött és elmondta a véleményét. Az de képviselőként mi úgy gondoljuk, hogy a TTIP egy jó lehetőség a gazdasági fejlődés az EU számára is, de hát ami a választási kampányban itt elhangzott, a TTIP esetében például egy komoly antipropaganda alakult ki, de egyre nehezebbé vált megvédeni a TTIP-et. Nagyon konkrét kérdést szeretnék feltenni. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak proaktív módon kellene tájékoztatnia, egy kampányt kezdenie, hiszen látjuk, hogy rengeteg az antipropaganda ebben az ügyben, és rossz példákat hallunk, stb. Például a legnagyobb újság nyá, a nyarat arra használja fel, hogy egy ilyen TTIP ellenes kampányt, támadást indítsanak, és a kis és középvállalatokra vonatkozó fejezetnél mi a helyzet, ön is mondta, nem csak erről van szó, nem csak a KKV-król van szó, hanem úgy általában a megállapodás esetében sokan előveszik a kis és középvállalatokat, de hát ez fontos is, hiszen tudjuk, hogy Európában a ipar több mint 90% a kis és középvállalatokban zajlik. Tehát a kérdésem az, hogy indítanak a kommunikációs kampányt az Európai Bizottság részéről annak érdekében, hogy sikeresebbek lehessünk, olyan értelem, hogy közelebb kerüljünk a polgárokhoz. Köszönöm. Erikson úr a zöldek nevében parancsoljon. Megváltozott a vélemény, én szólok hozzá, jó? Köszönöm szépen az információkat. Három megjegyzésem van. luxemburgi parlamentben beterveztünk egy meghallgatást európai parlamenti képviselők jelenlétével egy, vá... egy választ nem kaptuk meg. Ratifikálniuk kell a nemzeti parlamenteknek ezt a megállapodást, és a luxemburgi képviselők igencsak mérgesek voltak, hogy nem válaszolt erre a kérdésre, és egyre több nemzeti parlament fordul az Európai Bizottsághoz, mert bizonytalan helyzet alakult ki ezért aztán szeretnék választ és magyarázatot kapni, mert különben egy újabb anti-TTIP front nyílik, amire hát nem feltétlenül lesz behatásunk. Aztán ezek a választott bírósági döntések. Igen, és az EU-ban és az Egyesült Államokban is megvan a megfelelő jog, és látjuk egy Juncker úr, egy fontos politikus az Európai Parlament előtti beszédében azt mondta, hogy nincs szükség választott bíróságokra két olyan nemzet esetében, ahol tényleg nagyon fejlett jogrendszerek alakultak már ki, eddig is ezt lehet használni. Több mint százezren szóltak hozzá a konzultáció keretében is, talán ezt a dolgot hagyni kellene, hiszen az európaiak, a választott bíróságok hasznát nem látják igazán be, ha két olyan nemzetgazdaságról van szó, amelyek fejlett jogrendszerrel, fejlett bíráskodással rendelkeznek. Mi itt az ITRE szakbizottságban vagyunk. A következőre szeretném felhívni a figyelmet. Obama áprilisban Európában járt, és elmondott egy néhány dolgot. Azt mondta, hogy az Egyesült Államok szolidáris lesz Európával, ha Oroszország túl messzire menne. És amikor az újságírók elmentek, akkor abban azt mondta az állam és kormányfőknek, hogy eh, ne legyenek illúzióik, nem fognak palagázt kapni Európában. Ugyanis eh, itt eh, van egy komoly versenyelőnyünk, mondta, az energiaáron keresztül. Tehát ha négy euróba kerül egy egységnyi gáz az Egyesült Államokban, és kilenc Európába kerül ez mondjuk, Európában mi történik, hogyha palagázzal sikerül ellátni Európát, akkor az Egyesült Államokban ezek az árak szinte olyan magasak lesznek, mint Európában. Antonio, ha te most az Egyesült Államokban ipari biztos lennél, akkor nyilván arra hajtanál te is, hogy ezt a versenyelőnyt ne veszítsük el olyan gyorsan. Nem vagyok ezért bizakodó. Ezért szeretném tisztázni ezt a kérdést és felvetni. Ön említette a tranzit ügyet is hogyha az Egyesült Államok elutasítja a vezetéket eh, Hudson Bay felé, vagy Mississippi felé, akkor az EU pert indít majd. A kérdés tehát az, hogy ezt a tranzitot hogyan fogják tudni elérni. Köszönöm szépen, Szili Kiotis úr a GUE nevében. Köszönöm szépen. Az GUE nevében három fontos kérdést vetnék fel. Ezek korábban is szoba kerültek. Itt vannak a kis és középvállalatok. Tényleg valamennyien tudjuk, hogy az európai ipar jelentős részét, gerincét alkotják a kis és középvállalatok. Az a benyomás alakult ki bennünk, hogy negatív hatással járhat ez a megállapodás a kis és középvállalatokra nézve, és nem kaptunk még kielégítő választ ebben az ügyben. Az Európai Bizottság figyelembe fogja venni a kis és középvállalatokat a transatlanti piac kialakulásakor. És a kérdés az, hogy a kis és középvállalatokat hogyan befolyásolja majd ez a megállapodás. A második kérdés talán nem ide a szakbizottságba tartozik, de mégiscsak azt látjuk, hogy ezeken a tárgyalásokon nem sikerült megfelelő lépéseket tenni, hogy az európaiak munkavállalói jogait és kollektív szerződés jogait megvédjük. Ez egy nagyon fontos terület a szociális kohéziónak Európában. A harmadik ügy, amiről beszélni szeretnék, ezt egyébként már mások is felvetették, Kathleen és Claude is. Itt a palagázról van szó. Egy további nagyon fontos aspektust kellene itt szem előtt tartani. A palagáz kitermelése komoly negatív következményekkel járhat a környezetre nézve, arra nem is beszélve, hogy komoly nyomás alakul ki Európára abban, hogy legyen egy ilyen termelés. Most már az első vizsgálatok be is indultak itt, nyomást gyakorolnak, tehát olyan értelemben, hogy Európa is termelje ki a palagázt, egyszerűen azért, mert az Egyesült Államok jelenlegi palagász helyzete negatív hatással van az Európai Unióra. Itt tisztázni kell azt, hogy miről is van konkrétan szó. Arra kívánnak kényszeríteni bennünket, hogy bizonyos nyilatkozatokkal, amiket Claude is említett, ugye Obama kapcsán, hogy végül is mégse kíván palagás szállítani. Itt egyrészt nem csak gazdasági aspektusok merülnek fel, hanem környezeti aspektusok is. Ez pedig negatív hatással járhat az európai kontinensre is. És azt szeretnénk, hogy a klíma és környezet helyzetét is figyelembe veszük. Köszönöm szépen, Tamborán úr, az EFTD nevében. Eh, salve! Jó napot! 2014. március 19-én az, az Ore egy olasz pénzügyi lap azt mondja, hogy a palagáz az új hidegháború vegyi fegyvere, vagy atombombája. Nos, az amerikai szakértők gyakorlatilag saját maguknak tartják meg az adatokat, és azt mondták a Nemzetközi Energiaügynökség képviselőinek, hogy nem tudnak ebből a gázból exportálni, Jelenleg az USA 6,2 milliárd hordó kolajat hoz be, és valószínűleg 2016-ban kezdik el igazából nagymértékben használni a palagázt. Az USA földgáz esetében 11%-ot hoznak be, és 2013-2016 között a, a földgáz a földgáz felhasználás mértéke nem változott az USA-ban. Nem változott. Tehát úgy tűnik, hogy csak mese az, amit az amerikaiak nekünk eladnak. Nos, nem szeretném, hogy egy olyan energiával kapcsolatban tárgyaljuk, amit az amerikaiak soha nem fognak, fognak nekünk eladni, nem is beszélve a gyakorlati problémákról, mint a, mint a cseppfolyósítás, a szállítás, stb. stb. De az biztos, hogy energiára van szükségünk. Azt se szeretném, hogy ebből trójai faló lenne. Nem szeretném, hogy a T-tip energia részét nem megfelelő célral használnák fel, tehát sok éves fogyasztóvédelmi megfontolásokat ezzel lerombolják. Nem szabad, hogy a globális érdekeket helyezzük előtérbe a helyi, a helyi vállalatokkal és a helyi érdekekkel szemben. Köszönöm. Oh, thank you very much. Köszönöm szépen. Ez volt az első kérdéskör, és most kérem, hogy adja meg a válaszokat. Köszönöm szépen. Először a konkrét kérdésekre, tehát az energiára vonatkozó kérdésekre válaszolni. Az Obama kormány hogyan viszonyul az a kőolaj és földgáz export megszorításokra. Nos, az USA és és az Európai Unió között egy szabadkereskedelmi egyezmény licenszeket jelentene, automatikus licenszeket jelentene a földgáz és kőolaj tekintetében. De mi a kollajat illeti, azt jelezték, hogy a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé a nyersolaj exportját. Vita folyik erről az USA-ban, nem vagyunk naívak, az amerikai ipar bizonyos részei azt az álláspontot fogadták el, vagy úgy gondolkodnak, ahogy azt Turmész úr fölvázolta, mások az ellenkező álláspontot képviselik, ők szeretnék megnyitni a piacot, hogy a földgázt és kőolajat tudják exportálni, de látjuk, hogy jelenleg az USA és az EU között egy szabadkereskedelmi egyezmény aláírása úgy nem fogadható el, hogy nyersanyagokra és az energiára vonatkozik egy megszorítás. Tehát a két dolog nem összeegyeztethető. Ez elvi kérdés. A transatlanti megállapodás esetében megmaradnak ezek a megszorítások. Tajani úr italt, utalt arra, hogy harmadik országok esetében mi a helyzet, és a nem megfelelően indokolható megszorításokat nyilván meg kell szüntetni az egyezményben. És mi nekünk az a szándékunk, hogy a viták során erőteljesen kiárjunk az érdekeink mellett az USA-val szemben. Természetesen a politikai érvek, amiket felsorakoztatott, szintén nagyon meggyőzőek ebben a tekintetben. Mi történne, hogyha megszűnnének a földgáz exportra vonatkozó megszorítások? Ez mit jelentene? Nem hiszem, hogy emiatt a földgáz árkülönbség az USA és az EU között eltűnne, sok szempont alakítja ki a földgázárat, lehet kisebb lenne a különbség, mint most, pusztán amiatt, hogy a versenynek egy új frontja nyílna meg, de jelenleg az európai piacon van egy domináns résztvevő, de szerintem optimistán kell viseltetnünk. Csupán azért, hogy azért, mert eh, eltűnik mondjuk ez a megszorítás, ettől még nem biztos, hogy megváltoznak az árak, a földgázárak. Lehet, hogy az iparnak ez gondot jelent. Ezt vizsgáljuk. A TTIP tárgyalásokon belül erről beszélünk. A vegyipart ezt eh, nehéz helyzetbe hozhatja, különösen a vegyipar olyan részére vonatkozik ez, amelyek energiaintenzívek, illetve illetve a vámtarifák eltűnése is, ennek a hatását is vizsgáljuk. Többen utaltak a palagázra, ennek a kinyerésére, a frackingre. Ez nem igazán kapcsolódik a tárgyalásokhoz, minden tagállam, minden ország eldönti, hogy milyen típusú palagáz kinyerést engedélyez. Ezzel kapcsolatban nekünk nyilván nem lehet semmilyen elvárásunk az USA-tól, ez teljes mértékben kívül esik a TTIP tárgyalásokon az EU-ban, általában ugye tagállami szinten szabályozzák ezt, tehát, mint mondom, ez nem szerepel a TTIP tárgyalási keretben, vagy mandátumban. Ami a tranzit kérdését illeti, nyilván semmelyik országnak sem kötelezettsége az, hogy egy vezetéket építsen fel, vagy hozzon létre. Mi a tárgyalások során azt mondjuk, hogyha megvan az infrastruktúra, akkor lehetővé kell tenni, hogy harmadik országok felé legyen átmenő forgalom. a szomszédos országok szempontjából ez rendkívül fontos. Tehát nem, ez nem közvetlenül befolyásolja az usa való kapcsolatunkat, hiszen azért ott van az Atlanti óceán kettőnk között, de reméljük, hogy az egyezményen belül azért ez is szerepelhet. Klímaváltozás. A DG klímabeli kollégákkal folytonos kapcsolatban vagyok, és ők arról számoltak be, hogy nagyon jó az együttműködés az USA-val a klíma megállapodásban, illetve a Párizsi konferencia, a jövő Párizsi konferencia előtt is ugye már elkezdődött a felkészülés, ez is nagyon jól folyik gördülőmentesen, gördülékenyen, úgyhogy ezzel kapcsolatban nincs gond. Bizonyára tudják, hogy az Obama kormány nem régiben lépéseket tett klímaváltozás ügyben. A TTIP-ben szeretnénk, hogy a környezetvédelem, hogy legyen egy, legyen egy környezetvédelmi fejezet, ahol is az Egyesült Államokkal való együttműködést erősítenénk meg, és itt ugye szót kerítenénk a klímaváltozásról is, például a, a vegyi és egyéb természetes erőforrások kimerüléséről is szó lenne. Fontos a fenntartható fejlődés, a megfelelő megfelelő munkavállalási körülmények, vagy munkavégzési körülmények, stb. stb. Nem szeretnék most minden témát felsorolni, de az USA az USA-ban az a bevett szokás, hogy az ilyen típusú egyezményekben szerepel a munkavállalás és a környezetvédelem is, így aztán nagy valószínűséggel, sőt, biztosan szerepel majd ez is a megállapodásban. Úgy vélem, hogy néhány kérdés arról is szólt, hogy hogyan lehetne proaktívabb a tájékoztatási kampányunk. Hát próbálkozunk, próbálkozunk. Nem csak Brüsszelben, hanem a tagállamokban is próbáljuk elmagyarázni azt, hogy mik a TTIP előnyei. Egyébként sokszor a félelmek nem valós alapúak. Sokszor például a hormonokra vonatkozó tilalom is megkérdőjeződik, vagy egyéb élelmiszerekre vonatkozó standardjainkkal kapcsolatban vannak felvetések. Egyébként Ausztriában is jártam, hogy az osztrák gazdákkal egyeztessék. De szeptember ben vagy októberben az, az osztrák szakszervezetekkel is fogok egyeztetni. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy folyamatos eszmecsele, párbeszéd ezzel kapcsolatban, tehát, hogy mi konkrétan a TTIP előnye, illetve melyek azok a megalapozatlan félelmek, amelyeket eh, el kell hessegetnünk. A bizottság feladata ez is, a kommunikáció is, de szerintem ebben a tagállami hatóságok is segíthetnek, illetve önök is ahogy gondolják, hogy ki lehet állni mellett a projekt mellett. Milyen témák kényesek az USA-ban, illetve Európa ellenes diszkrimináció, közbeszerzés. Az EU-ban teljesen nyitott a közbeszerzési eljárás, van erre egy irányelvünk is, ami, ami diszkrimináció ellenes, tehát amerikai cégek is pályázhatnak a közbeszerzési eljárásoknál. Az USA-ban nem ez a helyzet, a szövetségi jogszabályok előírják, hogy amerikai termékeket kell felhasználni bármilyen nagyszabású munkálatok esetén, tehát metrovonal kiépítése, út, autópályák építése, stb. stb. Fontosnak tartjuk ezt, sőt ez az egyik prioritásunk, hogy ezt megváltoztassuk az tárgyalások során, de természetesen amerikai oldalról is ezt egyfajta politikai akaratnak kell kísérni, de nem vagyunk naívak, látjuk a helyünket, és hogyha az egyezmény nem kiegyensúlyozott, akkor nyilván ezt nem ratifikálja a parlament, az Európai Parlament, tehát több dolog van, amit erőteljesen megpróbálunk elérni. Az új az új mandátummal kapcsolatban szükségünk van-e új mandátumra? A tanácstól kaptunk egy mandátumot, illetve az Európai Parlament két állásfoglalással is támogatott minket, úgyhogy egy, egyértelmű, hogy bizonyos dolgokról nem szabad tárgyalni, egyértelmű, hogy mik a célkitűzéseink, úgyhogy jelenleg szerintem nincs értelme az új mandátumnak, persze nem zárja ki, hogy a későbbiek során erre még szükség lesz, hiszen folytonos az egyeztetés a parlamenttel, a tagállamokkal és a tanácssal. Tehát elképzelhető, hogy a célkitűzéseinket is módosítani kell a tárgyalások alakulásától függően. Turmes úr is említette a különböző folyamatok alakulását, nos én tartalmi kérdésekben ezt nem kommentálnám. Konzultációs eljárást indítottunk, már 50 ezer válasz érkezett, ezeket elemezni fogjuk, és meg fogjuk vizsgálni, hogy ezen válaszok alapján mi lehetne a követendő út. Egyébként november előtt nem számítunk arra, hogy ezt a folyamatot le tudjuk zárni, hiszen elég sok válasz érkezett. És nyilvánvaló az is, hogy a következő bizottságnak is kell ezzel foglalkozni, a tanácsal aztán ezt meg kell beszélnie, illetve egyeztetni kell a parlamenttel is. Nem is beszélve az érintett felek, felekről. Tehát most még nem tudok arra válaszolni, hogy a bizottság milyen javaslattal fog élni, hiszen meg kell várni a válaszok pontos elemzését. Aztán úgy gondolom, hogy volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy milyen negatív hatással lehet ez a megállapodás a KKV-kre. Hát ezt nagyon szívesen megvitatom, hogyha vannak olyan esetek, ahol úgy látják, hogy konkrétan az európai KKV-k hátrányt élvezhet, eh, hátrányt szenvednének, amit eddig kaptunk információként a KKV-től, az inkább a lehetőségekre koncentrált, és eh, arra vonatkozó tájékoztatásra, hogy melyik a különbségek, különbségek a szabályozói háttérben, eh, az amerikai és az európai oldalon, hiszen itt felmerült az a probléma, hogy kétszeresen kell engedélyeztetni, vagy eh, felülvizsgálatnak alávetni a termékeket, hiszen eltérő a szabályozás az óceán két oldalán. Ez problémát jelentett, de ezt leküzdhetjük. Tehát mi mindent megteszünk azért, hogy egyszerűsítsük, és a felesleges párhuzamos szabályozói terheket csökkentsük, de felmerült egy kérdés például a gépjárművekkel kapcsolatban, ahol az Egyesült Államokkal már folynak erre vonatkozóan eszmecserék. Úgy gondolom ez az a terület, ahol ambiciózus eh, megállapodásra juthatunk az Egyesült Államokkal, és a, az iparágunk export érdekeit sikerrel érvényesíthetjük 2,5%-ról akár eh, tízezekre, és növelhetjük az export lehetőségeket a gépjárművek vonatkozásában. Kérdés, hogy itt hogyan lehet a kölcsönös harmonizációt és elismerést a technikai kérdésekben, nem csak a biztonság kérdésében biztosítanunk. Az európai szabályozók itt teljes mértékben részt vesznek ebben a folyamatban, illetve amerikai oldalról is bevontuk a szabályozókat, és megpróbáljuk a közös módszertant meghatározni, tényeken alapuló megközelítést akarunk alkalmazni annak érdekében, hogy, hogy megállapítsak, melyek a különbségek a szabályozások tekintetében. Itt nem csak a technikai követelményekre gondolunk, de itt bizonyíték tény alapú megközelítésnek köszönhetően sikerült talán ezt közelítenünk ezt a két szabályozási rendszert, és akkor ezzel a módszertanatán sikerrel járhatunk. Van, ahol a kölcsönös elismerést kell előtérbe helyeznünk, máshol a harmonizációt, hiszen vannak olyan jogszabályok, amelyek mondjuk érvényben vannak az Egyesült Államokban, de Európában már ezt modernizálták, például a környezetvédelmi követelmények tekintetében lehet, hogy nálunk már más szabályok vannak érvényben, mint az 1980-as években kötött megállapodások idején. És hát a, tehát a gépjárművek esetében a technikai követelményekre vonatkozó Genfi megállapodást biztos, hogy fel kell vizsgálnunk. 15 éven keresztül volt érvényben erre vonatkozó megállapodás az Egyesült Államok és Európa között, de tulajdonképpen sok követelmény közül csak kettőt hajtott végre az Egyesült Államok, és nagyon fontos, hogy itt a követelményeket e, aktualizáljuk. Aztán a nemzeti parlamentek kérdése, elnézést. Tegőst eh, biztos úr, amikor Berlinben járt, azt hiszem talán két hónappal ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor azt mondta, hogy, hogy bár akkor még túl korai lett volna erre válaszolni, bár a, akkoriban azért már a tárgyásokkal azért mutattak, hogy meg lehet mondani, hogy megfelelő megállapodás született vagy sem, és hogy milyen területekre fog kitérni a TTIP. Akkor ő azt mondta, hogy úgy véle, hogy ez egy vegyes megállapodás lesz, azaz a nemzeti parlamenteknek is ratifikálniuk kell majd a megállapodást, ezt mondta Berlinben, de biztos úr, ez nem egy jogi határozat, egyenértékű nyilatkozat, de, de ha a bizottságnak nem is ez az álláspontja, a biztos úr már így nyilatkozott, hogy várhatóan olyan megállapodás születik, amelyet a nemzeti parlamenteknek is ratifikálniuk kell. Köszönöm szépen! Köszönjük az észrevételeket, mondja az elnök úr, és akkor most következik a kérdések utolsó köre, és figyelembe véve azt, hogy hányan jelentkeztek szólásra, talán ismét be kellene vezetnünk az egy perces szabályt, nagyon sajnálom, Először is úr kap szót. Köszönöm szépen eh, ezt az eszmecserét. Az én kérdésem a következő irányba menne el, hogyan látják a VTO tárgyalásokat, milyen kihatással fog az járni, hogyha valóban lezárul ez a tárgyalási forduló, ami jelenleg zajlik, illetve India eh, vétója miatt esetleg nem zárul le ez a teljes forduló akkor ez hatással lesz a TTIP tárgyalásokra, vagy megváltoztatja a feltételeket egyik vagy másik irányba lesz elmozdulás emiatt. Aztán a második kérdésem az Európai Parlament egyik tanulmányára vonatkozik, ahol is arról volt szó, hogy, hogy az európai hozzáadott érték, ugye itt hogyan érvényesül az európai polgárok, milyen előnyben részesülnek azáltal, hogy ilyen tárgyalásokat folytatunk az Egyesült Államokkal itt polgáronként van 25 ezer eurós többlet értéket várnak. Kérdésem, hogy reálisnak látja ezt az összeget. Köszönjük szépen! Nibler asszony a következő, Angelika. Köszönöm szépen, elnök úr, három kérdésem lenne. Az első arra vonatkozik, hogy a közbeszerzés mi a helyzet itt az elején? Ugye arról beszélt a vendégünk, hogy a diszkriminációt meg kell szüntetni, hiszen jelenleg az amerikaiak különböző korlátozásokkal élnek azért, hogy az amerikai termékeket részesítsék előnyben, például a vasút területén. De érdekel, hogy miről zajlik a tárgyalás az Airbus és a Boeing között egy álló háború zajlik. Ez is például belefolyik el a tárgyalásokba. Itt az Európai Unió milyen tárgyalási irányvonalat képvisel, például elutasít-e valamennyi ilyen protekcionista buy American korlátozás vagy sem. Aztán a szabályozói együttműködés is vonatkozó egy kérdésem. Itt a gépjárművekről beszélt az autóiparról, a gyógyszeriparról, a digitális menetrend is számunkra egy fontos témát jelent a következő öt évben. Itt a piaci dominancia kérdése merül fel, ugye a nagy internetes szolgáltatók csak dominálnak a digitális piacon, Google, Amazon és a többiek ez felmerül a tárgyások során. Aztán a kollégák már említették a befektetési védelmet, Turmes kollégát támogatnám e tekintetben. Ugye azt mondta ön, hogy nem iratkozik erről a kérdésről, de hát mi választott képviselők vagyunk, és a polgárok hallják a propagandát a ttip kapcsolatban, a beruházásvédelmel kapcsolatban, hogyha itt a bizottság nem fog egyértelműen nyilatkozni, és nem mondja azt, hogy nincs szükség ilyenfajta megállapodásra, és ha nem mondja azt, hogy ne választott bíróságok, hanem valódi bíróságok elé kerüljenek ezek a viták, akkor nehéz lesz az Európai Parlament támogatását megnyerni ezekhez a tárgyásokhoz de hát képviselőként szeretném ezt is leszögezni, hogy számomra is problematikus lenne egy ilyen megállapodást támogatni. Köszönjük szépen, mondja az elnök, most pedig Federlé kolléga kap szót. Köszönöm szépen az előadónak ezt a kiváló beszámolót, nagyon rövid leszek. Én nagyon támogatom a TTIP megállapodás, de ehhez az európai polgárok támogatása is szükséges lesz, hogy ez érvénybe léphessen. A kollégák már említették a kampány alatt is, hogy itt, itt mindenféle elképzelések vannak a fejekben, hogy mi zajlik itt, nem lehetne ezt átláthatóbbá tenni, hogy miről szólnak ezek a tárgyalások, hogy ezeket az illúziókat, ezeket a téves feltevéseket eloszlassuk. Én ugye Svédországból érkezem, tudják, hogy mi nagyon szeretjük a politikai életben szerzeteseket és a kereskedelmi megállapodásoknak is támogatója vagyunk, de hogyha a lakosság ezt nem támogatja, akkor mi se tudjuk és elve. Tehát kérdezem, hogy van-e lehetőség arra, hogy itt átláthatóbbá tegyük ezt a tárgyási folyamatot. Köszönöm. Köszönöm. Következő kérdést Del Castillo asszony teheti fel. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a tájékoztatást Nos, azt hiszem nem konkrét kérdésekre lenne szükség, tehát konkrét kérdésekre, kérdésekre. Szerintem inkább arra lenne szükség, hogy fölvázolja, hogy hogy is állunk most a tárgyalási folyamatban, mi lesz majd a következő mi lesz majd a következő lépés, egy konszolidált szövegváltozat. Tehát ebben benne lenne az összes szakmai jellegű, tartalmi jellegű kérdés a, a megállapodásból, és hogy helyezzük ezt el kontextusban, mi a helyzet az USA-ban, ugye ott van a kongresszus, ott van a képviselőház 2016-ban lesz az új elnök de az, az általában ugye egy, egy egyéves folyamat. Aztán kérdés az is, hogy a Fast Track Authority elképzelés mennyiben lesz befolyással a folyamatra. Tehát mindez milyen hatással van a tárgyalásokra, és milyen nehézségeket jelent ez majd a mi szempontokból. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Griffin asszony kap szót. Köszönöm szépen. <laughs> Nagyon hálás vagyok mindazért, amit elmondott a KKV-król, de úgy gondolom még több információra van szükségünk arra vonatkozóan, milyen lehetőségekhez juthatnak a KKV-k az amerikai piac. Aztán a kölcsönös elismerése a nemzetközi szabványoknak, az valamennyi iparágat átölelően, ez is egy fontos, illetve a foglalkoztatói jogok, illetve a közszolgáltatások, például az egészségügyi közszolgáltatások biztosítása tekintetében még vannak kérdéseink. Köszönöm. Köszönöm. Erikson úr a következő hozzászólunk. Ugyanazt szeretném kérdezni, mint Fedelé úr egy pár percen már feltette ezt a kérdést, hogy, hogy lehetne tenni valamit a nagyobb átláthatóságért. Itt nagyon komoly viták zajlottak ez, erre vonatkozóan vannak összeesküvés elméletek, lehet, hogy akár van igazság tartalmuk, lehet, hogy nem. Tehát az önök problémája az, hogy hogy hát nem tudunk igazi eszmecserét folytatni akkor, hogyha tudjuk, hogy, hogy, hogy a bizottsági részéről nem kapunk elég információt, nem tudunk belefolni ezekbe a tárgyalásokba. Így nagyon örülnénk, hogyha több információt kapnak, és akkor minőségi vitát tudnánk folytatni sok mindenről. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Most pedig Koport úr kap szót. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a kiváló beszámolót, azt szeretném elmondani, hogyha megnézzük itt eh, a nagyobb kontextust az EU és az USA között, fontos, hogy egy kereskedelmi megállapodás szülessen. Ezzel a versenyképességünk is növekszik, és a kereskedelmi politikai célokat is ezzel el tudjuk könnyebben érni. Ami az ipar fejezetét illeti, ha az Egyesült Államok eh, több lng fog majd exportálni. Akkor kérdés, hogy miért teszi ezt majd Európa felé, esetleg Ázsiában nagyobb árat kaphat Japánban, és nagy a kereset Koreában, Kínában, nagyobb a kereset, többet kínálnak a szerencséért. Van-e a megállapodásban bármiféle olyan, a, olyan elem, amely előnyt biztosít számunkra, hogy nekünk exportáljon az Egyesült Államok geopolitikai szempontból nagyon jó lenne, ha egy ilyen rendelkezés lenne, nem tudom, hogy megvalósítható-e. Aztán munkajog kérdését, erre szerettem volna kitérni nem tudom, van erre lehetőség, hogy ezeket is felvegyük a megállapodásba, az író egyezményre hivatkoznak-e majd a megállapodásban, hiszen itt is egyenlő feltételeket kell teremtenünk. Köszönjük! És akkor az utolsó hozzászólunk, kérdezzünk, Szakarafa asszony. Köszönöm szépen! Szeretném leszögezni azt, hogy a demokratikus intézmények és eljárások gyengítése ahhoz fog vezetni, hogy hogy az egyes államok belpolitikája és nyomás alá helyeződik, azaz gazdasági szempontból nyomás alá helyezik a politikát, a vállalatok fognak nagyobb erőt képviselni, az ő vágyuk az, amely irányítja majd a politikát, az intézményeket, és itt egész egyszerűen a demokratikus intézményeket és a munkavállalói jogokat félresöplik. Ezt már megállapíthattuk más befektetésekkel kapcsolatos megállapodások kapcsán. De most itt mi a helyzet? A vállalatok jogai, vagy eh, mi a helyzet? Tehát a választott bíróságokhoz forduló magánvállalatok milyen jogokkal bírnak. És hát a demokratikus döntéshozatal tekintetében e, is problematikus lehet ez a fajta eljárás. Nem gondoltak -e erre? Hát ez nagy problémákat okozhat. Chief Negotiator. Köszönöm szépen. Garcia úr, az öné a szó főtárgyalói, tehát köszönöm szépen Mindjárt azzal kezdeném, amit Pilar de Castillo tett fel kérdésként, mert ez egy általános kérdés volt, hol is tartunk a tárgyalásainkkal. Most egy éve folynak a tárgyalások, ezen részt vettem. Egy sor technikai jellegű munkát végeztünk a tárgyalásoknál. Ilyen mindig van, világosá kell tenni, hogy mit akarunk elérni a tárgyalásokkal. Aztán egyre több esetben már szövegjavaslatok születtek, vagy az Egyesült Államok, vagy az EU részről, ezeket konszolidáljuk most, tehát összevonjuk őket fejezetekbe. Igen, csak átfogó megállapodásról van szó, akár több mint 15 fejezetből is állhat ez. Tehát nem olyan egyszerű itt lépről konszolidálni a szöveget. Szépen lassan haladunk lefelé, és ehhez bizony számos dolgot összhangba kell hozni, egyeztetni kell az EU és, és az Egyesült Államok között. Melyek a következő lépések? Egyre inkább úgy tűnik, hogy a egyre bonyolultabb aspektusokat vitatok meg a tárgyalások során, és úgy tűnik, hogy egyre több politikai döntésre van szükség. Nem tartunk ott persze, és nem is számítunk arra, hogy idén eljutunk egészen oda, de most igyekszünk egyre inkább a befejezés közelébe kerülni még az Obama adminisztráció ideje alatt, hiszen vannak politikai célok a tanács szintjén, és mondjuk jövő év tavaszára szeretnénk eljutni oda, hogy a felek megkezdik a politikailag bonyolult témák aspektusok megtárgyalását. Pillanatnyilag nagyon fontos, hogy haladjunk az Egyesült Államokban is. Ez egy még nem kritikus a téma, mert egy csomó technikai jellegű munkát elvégezni, de eljuthatunk abba a helyzetbe, hogy e tavasz van, jövő tavaszig jutunk, és még mindig nem sikerült ténylegesen haladni, és akkor a kongresszus esetében nehézségek meretkez, merülhetnek fel, ezért aztán észszerű lenne ezt a tárgyalást előrelendíteni. Ez mindenképpen az Európai Tanács igénye is lenne. Ami az átláthatóságot illeti, természetesen elmondom, hogy mit is csinálunk, és persze tudjuk, hogy Juncker elnök úr véleménye szerint a transzparencia irányába kell haladnunk fokozottabban, de hát látni kell a parlamenttel, a tagállamokkal szemben az összes javaslatot megvitatjuk, amiket aztán leteresztünk az amerikaknak először a tagállamokkal, aztán az INTA szakbizottsággal itt az Európai Parlamentben, és természetesen az összes szakbizottságot be kell vonni, és akkor az INTA feladata ez valahol, az INTA monitoring csoportja végzi ezt. És ö, azt kell, hogy mondjam, szeretnénk részletesen kidolgozni az Európai Unió pozícióját a különböző aspektusokban, a tárgyalások során. Egy sor anyagot már közé is tettünk, de hát van olyan, amit nem és azt látni kell, hogy mérlegelésre van szükség. Ez, vannak korlátok természetesen, ami az Egyesült Államok pozícióját illeti, természetesen a tárgyaló partnerünk bizalmát meg kell őrizni. Nem, egyszer nem mehetünk ki a közvélemény elé, és elmondani, hogy az Egyesült Államok mit javasolt, és természetesen vannak itt bizonyos korlátozások. Nem mondhatunk el mindent, amit az Egyesült Államok dokumentuma hogy elküldött nekünk. Kicsit tiszteletben kell tartanunk ezt. Természetesen mi közöljük mi is, hogy bizalmasan kezeljük ezeket az anyagokat a parlament és a tagállamok esetében is. És ott az a helyzet, hogy a saját dokumentumokat az Egyesült Államokban a kongresszus számára hozzáférhetővé teszik, de nem a tárgyalópartner dokumentumait, ezt így szokták csinálni, és ezt Mindenképpen a kommunikáció transzparensebbé tételén dolgozunk. Aztán a többi témafelvetés, a VTO tárgyalásokon önök is tudják, nagyon aktívan igyekeztünk biztosítani azt, hogy a kereskedelem könnyítési megállapodás megszülethessen, a báli tárgyalási fordulóban nyilván erre emlékeznek, és most igyekszünk folytatni a munkánkat, és tovább haladni abba az irányba, hogy ezt a megállapodást átültessék a gyakorlatba. Most pedig azt is vizsgáljuk, hogy más aspektusokban hogyan tudunk tovább lépni a dohai rend értelmében. Ezek meglehetősen bonyolult tárgyalások, nem egyáltalán nem egyszerűek, ezt tudjuk, de ez nem azt jelenti a TTIP, TTIP esetében, hogy a többit figyelmen kívül hagyjuk, és igyekszünk a kettő közötti kapcsolat kidolgozni, aztán a számokat, amiket említettem a hatásvizsgálat tartalmazza, a tárgyalások előtt végeztük ezeket, ezek pecsléseket jelentenek. A TTIP 0,5%-os GDP növekedést biztosítana évenként, és ugye ezt így állapítottuk meg, hogy figyelembe vettük a lakosság számát, és ez nem igyekszünk, nem lenne jó kommunikáció, természetesen igyekszünk az előnyöket kimutatni. Azt gondolom, hogy konkrétabban kell rámutatni a TTIP előnyeire, hiszen ezek a GDP számok nem olyanok, hogy könnyű a közvélemény felé közvetíteni ezeket és befolyásolni a közvélemény, de a TTIP-et még nem tárgyaltuk ki végig. Természetesen nem tudjuk pontosan elmondani, hogy milyen előnyök jelentkeznek, vagy nem született meg a tárgyalás eredménye az egyes részterületeken. Azt gondolom, hogy azért törekednünk, sőt erőteljesebben kell figyelnünk a kommunikációra, ami pedig a kölcsönös elismerést illeti számos szektorban. Nagyon hosszan tudnék erre válaszolni nem régiben tettünk közzé dokumentumokat, ha öt nagy ipari területről gyógyszerek, kozmetika, autógyártás, acél és vegyipar, minden egyes területen kidolgoztunk egy véleményt, például a vegyiparban nagy nehézségeink lesznek, mert egyszerűen nagyon különböző módon szabályozzuk ezeket a területeket az EU-ban és az Egyesült Államokban, tehát a kölcsönös elismerés nem lehet opció semmiképp. Mondjuk kölcsönös elismerés a biztonsági felszerelések a kocsiknál, a jó, orvosság, gyógyszeriparban ez mindenképpen elképzelhető, és nem szabad mindig megkérdőjelezni természetesen a védelmi szintet, mert az rossz üzenetet jelentene. Vagyis ami a közszolgáltatásokat illeti, itt is közzétettük már a weben, hogy mit gondolunk közegészségügy, közoktatás témájában, vagy vízszolgáltatásoknál nem folytatunk tárgyalásokat pillanatnyilag, de eh, természetesen vannak a eh, kereskedelmi megállapodásunkban idevágó kiegészítések, és hát eh, ezt az eddig elért eredményeket próbáljuk az Egyesült Államokban is érvényesíteni. Természetesen világos, hogy az Számos, számos illó megállapodást nem ratifikált az Egyesült Államok, eddig csak kettőt ratifikáltak, nyilvánvalóan kötelezettségeket tartalmaznak ezek a megállapodások, egyezmények a munkajog területén. Ez, ez egy fontos dolog, amire ügyelnünk kell, hogyha tárgyalunk az Egyesült Államokkal, egyértelmű próbáljuk tenni, hogy nálunk milyen előírások vannak, és hát el kell jutni oda, hogy elfogadjuk az alapvető munkajogokat, munkavállalói jogokat. A többen utaltak egyébként egy további kommentárra a konzultációkat konzultációk befejezés előtt nem tudok lezárni egy vitát, de azért azt el tudom mondani, van egy, vannak konzultációs dokumentumok, és meg kell nézni, hogy milyen javaslatokat tettünk a javításra, a befektetők, beruházók védelmére. Itt egy fontos dolog, amit megemlítünk, hogyha elveszített veszteség miatt, egy nem diszkriminatív szabályozás miatt ez alapján nem lehet megtámadni a szabályozást és kártérítést követelni. Tehát ez teljesen egyértelmű szövegezés, tehát a befektetők védelme ez, ezt meg kell határozni a részletekbe menően természetesen, de fontos az is, hogy, hogy biztosítsuk a befektetések szabad mozgását lesz egy bizottság például az energiapolitika területén, és közvélemény vitát folytatunk, és bevonjuk a különböző véleményeket, és pillanatnyilag itt tartunk az energia szerződés kapcsán. De ami az egyeztetést illeti, illetve a választott bírósági eljárásokat. Itt szükség van arra, hogy vitarendezési eljárásokat beiktassunk. Természetesen az Egyesült Államokkal már vannak eddig is megállapodások és létre kell hozni egy megfelelő intézményi rendszert erre. Ennyi a lényeg, és, de a tényleges, végleges megállapodás még messze van. Köszönöm szépen a főtárgyaló úrnak a prezentációját. Nagyon mélyreható és részletekbe menő volt. Köszönöm szépen. Örülnénk, hogyha még egyszer meglátogatna bennünket a következő tárgyalási forduló után. Nagyon fontos a tagok számára az ilyen jellegű találkozó. És örülök, hogy a nyári szünet előtti munkánkat most befejeztük, a legjobbakat kívánom, szeptemberben találkozunk, pihenjenek jól, hiszen nem csak szakbizottsági ülésekről van szó, hanem a választások utáni, ami egy fárasztó dolog volt, első üdülésre került sor. Tehát újra találkozunk szeptemberben. <laughs>